Right, ladies and gentlemen, dear Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Három múlt, hat perccel, hat perccel múlt, három, három óra, hat perc van, tehát folytassuk az ülésünket. Kérem tehát, hogy szép lassan nyugodjon le mindenki. Tízes napi rendi pont, az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése összes szakasz. Egyből elkezdhetjük a szavazást. Nem tudom, hogy az előadó kéri a szót. Rendben van, Krisztián, akkor már is elkezdjük a szavazást. Két részben tartjuk ezt meg, tehát mindenkinek két szavazólistája van. Tehát a 2018-as költségvetési eljárás az egyes módosító 5288 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5269 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5270 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-50. Mellettem, ellenem, tartózkodás. 52-27 mellettem, ellenem, tartózkodással utasítva. 53-09 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 52-30 mellette, ellene tartózkodással utasítva. 52 mellette ellene tartózkodással utasítva. 52 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-51 mellette ellene tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le, már csak hogy bemelegedjen a szavazókártyánk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő okafogyottá válik. 52-71 mellette ellene elutasítva. 52-72 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-73 mellette ellene elutasítva, 52-74 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 52-75 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 52-28 mellettem ellenem tartózkodás elutasítva. 52-76 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 53-19 és 20-as és 21-es és a következő három tehát tömbben szavazunk mellettük, ellenük, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 52-77 mellette ellene, elutasítva. 53-15 mellette, ellene, elfogadtuk. 52-78 mellette ellene, tartózkodással utasítva. 52-15 mellett, 11 mellette ellene, elfogadtuk. 53-12 mellette ellene elfogadtuk, 52-79 mellette ellene tartózkodás elut, elfogadt, elutasítottuk. 52-61 mellette ellene elutasítva. 53-16 mellette ellene elfogadtuk. 52-62 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-23 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-80 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 52-81 mellette elutasítva, 52-29 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-82 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-83 mellette ellen elutasítva, 52-12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. tömbben szavazunk, az 52 90-ről és 53 080-ról mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ez akkor fogyottá válik. 52-84 mellette ellene. Elutasítva. 52-94 mellette ellene. Ezt ellenőrizzük le. Az 52-91-ről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk többséggel. Következő okafogyott 52-26 mellette ellene. Elutasítva. Ellenőrizzük le, rendben van. 52-26. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 53-13 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 52-52 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Rendben van, ellenőrizzük le. 52-52-es szólé. Szólé. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 52 14 okafogyottá válik, 52-20 mellettem, ellenem, tartózkodás. Ellenőrizzük le az 52-20-ast. Megnyitom a szavazást. Free missing. Hárman nem szavaztak még, ketten nem szavaztak, egy nem szavazott. Hát egy valaki alszik egyértelmű többség. A következő kettő okafogyottá válik, 53-14 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 52-23 mellette ellene. Ezt ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 33-32 ellenében elfogadtuk. Következő oka fogyott. 53-18 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 52-34 mellette ellene elutasítva. 52-40 mellette ellene elfogadtuk. 52-41 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Csek. rendben van, az 52-41-esről ellenőrző szavazást tartunk, melyet megnyitok. Melyet lezárok? Hát ezt elfogadtuk egyértelműen. 52-15 mellette, <clears throat> ellenem, mellette tehát, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 52-22 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 53-15 mellette, ellene, elutasítottuk. Öt módosítóról szavazunk tömbben, mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk. 52-32 mellett ellene elutasítva. 53-10 mellette ellene elfogadtuk. 53-11 mellette ellene elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 52-90 mellette elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 52-16 mellette ellene elfogadtuk. 52-55 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52 52-98 mellette elfogadtuk, ellen elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 5 kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 6 kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 52-49 mellette, ellene. Hát ezt ellenőrizzük le, az 52-49-est megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 53.02 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 53.3 mellette ellene. Elfogadtuk 8-as kompromisszum mellette ellene. Elfogadtuk 9-es kompromisszum mellette ellene. Elfogadtuk. 53.06 mellette ellene. Elfogadtuk. 5307 oka fogyott. Tömbben szavazunk. Egy csomó módosítóról kitámogatja őket, kiszavaz ellenük, tartózkodott-e valaki, ezt elfogadtuk. Most pedig az 52 60-ról szavazunk mellette, ellene elfogadtuk. 52-21 mellette, ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük le. Az 52 21-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Hárman még nem szavaztak, ketten nem szavaztak, egy valaki nem szavazott, lezárom a szavazást. Egyértelmű többséggel elfogadtuk. Most a véleménytervezetről szavazunk, a 2018-as költségvetés tervezetről Préde úr a jelentéstevő. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16 mellette, ellene, elfogadtuk. 18 mellette ellene tartózkodással utasítottuk. 20 mellettem ellene tartózkodás elutasítva. 17 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19 mellettem ellenem tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 35-30 ellenében elfogadtuk. 21-es, mellettem, ellene, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene tartózkodását utasítva, 24 mellette, ellene tartózkodását utasítva, 27 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük le a 27-est. Megnyitom a Castaldo módosítóról a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 29 mellette ellene elfogadtuk. 30 mellette ellene tartózkodás. Hát ellenőrizzük le a 30-ost, megnyitom a szavazást. And it's closed. Lezárom a szavazást, elutasítva. 31 mellette, ellene. Elfogadtuk. 32-es mellettem, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikus végszavazást tartunk a módosított szövegről, megnyitom a szavazást. All on board, the vote is closed. This has been adopted with 40... 49-12 ellenében elfogadtuk. Köszönöm szépen, most pedig tovább megyünk következő napi rendi pontra, 11-es EU-Afrika stratégia a fejlődés fellendítése. Fábio Massimo Castaldo az előadó, kérje Castaldo kollega a szót. Tessék, Castaldo kollega, tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, csupán köszönetet szeretnék mondani minden árnyék tevő kollégának a kitűnő együttműködéséért, bár a nyári szünet nem könnyítette meg a munkánkat, mégis jó kompromisszumokat sikerült kikovácsolni, és azt hiszem, hogy a kompromisszumokat az egész szakbizottság osztja, úgyhogy köszönöm a kitűnő együttműködést. Thank you. Köszönöm szépen, Castello úr. Akkor kezdjük a szavazást. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas mellette ellene elfogadtuk. 30-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos, 45 ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Yeah. In favor? Against? abstentions rejected. 61-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 61-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 59-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, vagy ellenőrizzük, ellenőrizzük a 33-as géppel. Lezárom a szavazást, elfogadtuk kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 65-ös mellette ellenet. Elfogadtuk. 66-os mellette elfogadtuk, 67-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizni kell a 67-est, úgy látom, kérem géppel is szavazzanak. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 69-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 71-es mellette, ellene tartózkodás ugyancsak 73-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 76-os mellette, 79-essel együtt mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk őket. 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es mellette, ellene elfogadtuk, 83-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek, jó legyen. Zajlik a szavazás 83-asról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és akkor elektronikusan szavazunk a módosított szöveg egészéről. Tehát Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 54-7 arányban 5 tartózkodás mellett elfogadtuk. 12-es pont az EU-lak nemzetközi alapítvány létrehozása. Hello, Luzin kollégák, ki kíván szólni? Javier Cuso nem tudott már jönni, ezért engem kért meg, hogy röviden vezessen be az árnyék előadók kompromisszumát, és köszöni nekik, hogy támogatták ezt az ügyet, az EULAK alapítvány létrehozását. Sok politikai párbeszéd előzte meg ezt Latin Amerika és Európa között, sok gazdasági tárgyalás, Javier Kuzó azt szeretné, hogy ez az alapítvány, az EULAC alap a stratégiai együttműködést segítse, és a további politikai párbeszédet, elmélyítve az együttműködés területeit, hogy jobban meg tudjunk felelni a globális kihívásoknak, amelyek mindkét kontinest érintik. Köszönjük szépen! Akkor szavazzunk erről. Egy módosítónk van, Carver úrtól, ki támogatja ellene tartózkodás. Elutasítottuk, és akkor most szavazzunk a jelentésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk 59-2 arányban négy tartózkodással. Jó, akkor folytathatjuk. Az összmecserével? So, dear colleagues, ladies and gentlemen, we're slightly... Kedves kollégák, egy kicsit megelőztük magunkat időben, de azért szerintem már folytatható az ülés, legalábbis ezt javaslom. A néppárt tanácsadóit, Alamán urat kérem, hogy foglalja helyet. Na, ha így összejöttünk, akkor folytassuk a 13-as napi rendi ponttal, a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentéssel. Én elkészítettem a jelentésnek egy változatát, egy tervezetét a nyár elején, remélem, hogy legalább néhányan belenéztek. Amint tudják, ez elnöki minőségemben az első jelentés, amit erről a témáról írok. Én itt az európai külpolitikának a stratégiai vonulatára helyeztem a hangsúlyt, annak a tükrében, hogy mit sikerült elérni a múlt év során. Frederike Mogherini asszonyjal találkoztam a 2016-os év eseményeinek megvitatására, és ezt beépítettem a szövegbe, amit ott megbeszéltünk, és amit adott nekem írásos anyagot. De én azt is vizsgáltam ezen túlmenően, hogy a polgáraink elvárásainak mennyire felelt meg a külpolitika, illetve azoknak a nagy kihívásoknak, amelyekkel szembenézünk, illetve az európai képességek elegendő vagy nem elegendő voltáról értekeztem, és a biztonságpolitikai helyzetről általában. Ahogy elmondtam, én a legfontosabb stratégiai kérdésekre helyeztem a hangsúlyt, és ez egy kicsit azt is jelzi, hogy milyen módosítókat várok. Én azt szeretném, ha inkább ágazati, mint földrajzi kérdésekben nyújtanák be a módosítókat, de persze Nyilván mindenféle módosok be lehet nyújtani, ez csak az én törekvésem, kérésem, és az, hogy hogy ne aprózzuk föl a szöveget, és ne írjunk egy duplikációt, egy második jelentést a bizonsághoz hasonlót, hanem egy saját szöveget írjunk a fontos kérdésekről. Ez ki kell, hogy egészítse több struktúrált dialógus is még. Ennyi a bevezető részemről, most várom az önök véleményét, a jelentéstervezetről. 16.40-ig, tehát körülbelül egy óránk van erre a témára, persze gyorsabban is megtárgyalhatjuk. Első felszólalunk Knut Fleckstein úr, a Szocialista Demokrata frakcióból. Köszönöm, elnök úr! Nagyon sok munkát tett bele ebbe a szövegbe, elnök úr, és örülök, hogy a tanácsadók véleményét is meghallgatta, köztük a lengyelekét is. Nincs alapvető gondunk a szöveggel. Egy-két helyen szeretnénk csak egy kicsit még kiegészíteni ezt. Például a fegyverkereskedelem vonatkozásában vagy a Nyugat-Balkán vonatkozásában. Egyetértünk azzal, amit ön a stratégiai együttműködésről mond az USA-val, de tudomásunk kell vennünk, hogy ott új elnök van, és ezzel az elnökkel új gondolatok kerültek be a közbeszédbe, amelyekkel szembesülnünk kell. Sok jó van abban is, amit Oroszországgal kapcsolatban ír, de ott is lehetne talán egy mondat erejéig azt is megfogalmazni, hogy szerintünk mi a kivezető út a jelenlegi konfliktusos helyzetből, hogy mik a közös kérdések, a sarkvidéki témák, például a terrorizmus elleni harc, a közel-keleti válság, amelyek részkérdéseiben együtt egyetérthetnénk az oroszokkal. De összességében Számukra elfogadható a szöveg. Köszönjük, Fleckenstein úr! A következő felszólunk az ECR frakciótól, Charles, nem? Nem halljuk, amit Charles Tanok mond. Júliusban küldtük ki a szöveget mondja az elnök. Van itt néhány nyomtatott példányunk? Akkor olvasd el itt időközben, és akkor már majd tudsz reflektálni rá. Most az Auditől Nád urat hallgatjuk meg. Köszönöm szépen. A jelentés véleményem szerint alapvetően jó. Van néhány olyan téma, ahol milyen szeretnék hozzászólni. Hetes pont nem követhetjük azt a filozófiát, hogy a ködbe járunk, és azt mondjuk, hogy támogatni kell a legitim kormányt Líbiában. Ez egy szellemkormány, nem létezik, még azt a helyet se ellenőrzi, ahol a székhelye van Tripolit. Emlékeztetnék arra, hogy az összes elnök, az összes európai kormány, Olaszország, Franciaország, na, Egyesült Királyság mindannyian elismerik, hogy Alapvetően fontos, hogy figyelme vegyük a libiai valóságot, akár tetszik ez, akár nem. Ha azt mondjuk, hogy támogatni kell a Nemzeti Egység kormányát, az azt jelenti, hogy a semmit, a nem létezőt, a fiktív politikát támogatjuk, és nem pedig a realitás politikát. A Halifa Hafter látogatást tettek, a francia elnök is fogadta őt, minden kormány próbál a valósággal kapcsolatot felállni, és nem pedig ezzel az utópiával. Második megjegyzésem, 9-es pont. Őszintén megmondom, hogy ha azt mondjuk, hogy a Minszki megállapodást végre kell hajtani, ez fontos, de azt is meg kell, hogy mondjuk, hogy a Minsk eh, mi megállapodása két oldal nem teljesíti, mert Ukrajna sem hajtotta végre az autonóm rejime eh, vég, eh, módosításait, ami a megállapodás alapján a kötelessége lenne, hogyha nem mondunk semmit arról, hogy milyen szisztemikus a korrupció a jelenlegi ukrán kormányban, ahol minden miniszter esetén ugye az a cél, hogy legitimitást, megbízhatóságot mutasson, akár a pénzügyi miniszterre gondolunk, vagy gazdasági miniszter, aki litván származású, vagy egészségügyi miniszter, aki grúz származású, vagy pedig maga a kormányzó, odeszai kormányzó, aki egy korrupt oligarchia részese nem támogathatjuk a korrupt kormányokat. Mindig ezt mondjuk, de valójában ezt tesszük, és pontosan ez ássa le az Európai Unió imázsát a moldovai vagy más lakosokkal szemben, hiszen ők szenvednek az Európai Unió által támogatott korrupt kormányok miatt. 13-as pont. Fontos említeni egy olyan országot, olyan területet, ami Tajván, ahol itt a semlegesség fontos, a kínai népi demokratikus köztársasággal szemben. Itt egy béketerületet sikerült kialakítani két olyan rezsim együttműködésével, amelyek alapvetően ellentétes érveket kötne, követnek. Ez szerintem ezt is említeni kellene. Thank you, Javinat. Köszönöm szépen. Most eh, Gabriel Lőzsignek adok szót. Köszönöm a jelentést. A jelentés a saját nézőpontomból egy kicsit túl nagy hangsúlyt helyez a biztonságpolitikai kérdésekre, és Ezért egy kicsit a külpolitika biztonságosítása irányába tart. Számunkra azonban a biztonságpolitika nem katonapolitikai kérdés, hanem szociális kérdés. A katonai fellépések többnyire a konfliktusokat csak elmélyítik és nem oldják meg. A jelentésben ilyen szempontból egy kicsit kivételnek számít, és ennek örülünk, ennek a résznek, ahol a, a menekülés, a menekült kapcsán felmerül, hogy inkább megelőzésre, mint reakcióra lenne szükség, és a legális menekülési utak kiépítéséről szól a szöveg. Ez azonban összeütközésben áll a jelenlegi EU politikával, ezt konkrétan most itt éppen láttuk a miniszterelnökök ülésén, hogy ők nem utakat akarnak nyitni, hanem még jobban le akarják zárni azokat, és miközben az okok megszüntetéséről beszélnek, még sokkal inkább további akadályokat, határokat, kerítéseket akarnak építeni. Szerintünk ez nagyon rossz irányba tart így. Oroszországgal kapcsolatban annyit kell még elmondanom, hogy az oroszokkal nagyon komplex a konfliktusunk. Csak az ukrán-EU-orosz háromszög is nagyon bonyolult, és egyik ilyen probléma, problémás területen sem lehet egyoldalúan felelősöket keresni és találni. Nincs értelme a kard csörgetésnek, különösen olyan területeken nem, ahol az EU maga is saras, ahogy a katonai megoldások sem, úgy a kart sörgetés sem oldja meg a konfliktusos helyzeteket soha. Ezek mindig csak elmélyítik a konfliktusokat, az ilyen típusú hozzáállások. Az afrikai régiók támogatása témában 12-es bekezdés. Annyit mondanék még el, hogy Jó lenne, hogyha az afrikai országok, kormányok is részt vennének egy jövőorientált makroökonómia közös perspektíva kialakításában. Egy kicsit mindig azt érzem, hogy sajnos elnök úr nem csak nem látja, hogy senki nem hallgat engem, azt se venné észre, ha abba hagynám szerintem. Ez egy kicsit szomorú, de hát Lőzing asszony, én multitaskingot végzek, folyamatosan figyelem önt is. Lehet, hogy rosszul értettem ekkor azt, hogy mással beszélget közben. Nos, fontosnak tartanám, hogyha egy olyan makroökonomiai keret jönne létre, amely nem csak a mindig favorizált public-private partnerséget tekinteni az együttműködés egyetlen lehetőségének, hanem állami beruházásokat is támogatni kellene, amelyeknek szociális, egészségügyi, oktatási vonzata van. És le kéne szoknunk arról, hogy a fejlődő országokkal szemben egyoldalú kereskedelmi politikát folytatunk. Tehát összességében ellenzékében vagyunk ennek a szövegnek. Elutasítjuk a NATO-val való még szorosabb együttműködést. És a GDP 2%-ra való a, a katonai projektek 2%-os értékét a GDP viszonylatában is túlzatnak tartjuk, tehát a jelentés tervezetet nem tudjuk támogatni, és kisebbségi ellenjelentést fogunk írni. Köszönöm. Messzeri csúrnak adok most szót az zöldektől. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentős tervezet elkészítéséért. Úgy gondoljuk, hogy nagyon jól választotta meg a struktúrát. Több kolléga jelezte már, hogy általánosan egy sor témával kapcsolatban, ami a jelentésben szerepel, nagy az egyetértés. Természetesen egy jelentéstervezetben nem lehet mindent említeni, ezt is tudjuk, ezért fogunk módosító indítványokat benyújtani. Három elemet szeretnék említeni, amelyek szerintem szerintünk kicsit részletesebben kéne foglalkozni a jelentésben. Úgy gondoljuk, hogy az egyik gyenge pontja a CFSP-nek, hogy nem igazán hatékony és nem igazán időszerű. Továbbá úgy gondoljuk, hogy ennek az oka főleg a tanács döntéshozatali folyamata. Anélkül, hogy a szerződéseket változtatnánk, hogyha néhány tagállam ö, óvatosabban járna el a tanács ilyen jellegű döntései során, akkor sokkal simában tudnánk kialakítani a külpolitikánkat. Aztán azt is említenünk kell, hogy az Európai Parlamentnek fontos szerepe kell, hogy legyen a közös kül- és biztonsági politika területén, ezért azt várnánk, hogy a tanács legalább néha hallgassa meg a, az Európai Parlament véleményét, a, ugye, a képviseleti szavazási rendszer keretében. Továbbá úgy gondoljuk, hogy jelentős eredményeket ért el a CSDP és a CSSP is, de ezeknek a közététele nem túl hatékony. Az európai közvélemény szinte semmit nem tud az eredményekről, pedig az eredmények léteznek, nem sok, de azért vannak ilyen eredmények, és jó lenne, hogyha a választók tudnának ezekről az eredményekről. Továbbá szeretnénk, hogyha a szabályokon alapuló nemzetközi rend fenntartása nagyobb hangsúlyt kapna a közös kül- és biztonságpolitikában. Továbbá azt is szeretnénk látni, hogy legyen nagyobb a koherencia az Európai Uniós szakpolitikákban a területfoglalás, annektálás témáján. A világon több olyan terület van, ahol hasonló nemzetközi jogi megközelítésből a helyzet, és azért végig kéne gondolnunk, hogy ezekben a témában koherensek kívánunk kell lenni. Végül esetleg hangsúlyoznunk kellene az Egyesült Államok vezető szerepével kapcsolatban, hogy az elmúlt 20-30 évben ez a kapcsolat nem annyira jó. Amikor egyoldalú cselekvés történik, az meggyengíti az Atlanti óceánon túli együttműködés, pedig ennek fontos szerepe kell, hogy legyen. Köszönöm szépen messerics Tamás, és FDD részéről Kásztáld úrra következő. Köszönöm elnök úr, szeretnék köszönetet mondani természetesen a jelentés megfogalmazásáért. Csak egy sor megjegyzéssel élnék ötös bekezdésből kezdtem. a kételjeim a tekintetben, hogy ebben a paragrafusban ugye szerepel a menekültválság, illetve az a lehetőség, hogy a megoldások a soft power és hard power mixe kell, hogy legyen. Viszont a paragrafus végén helyesen az szerepel, hogy az instabilitás a fő oka a migrációnak. Ezért talán inkább ezt kéne hangsúlyozni, és nem pedig egy lehetséges olyan szenáriót felállítani, amiben esetleg még a hard power-t is használni kellene. Nyolcadik bekezdés utalás történik itt a szabályos migráns csatornákra, ezt nagyra értékelem, talán tovább kéne dolgozni ezen. A Franciaország, Olaszország, Németország, Spanyolország néhány nappal ezelőtti csúcs találkozójának az eredménye alapján is, illetve néhány harmadik ország részvételével történt a csúcs találkozó kilences bekezdés, illetve általánosságban néhány későbbi bekezdés tekintetében egyetértek NART kollega hozzászólásával Ukrajnában ugye a Minszki megállapodás végrehajtásának hiánya. Szerintem jogos lenne, már csak azért is, mert nagyon problematikus a kontextus általánosan a nemzetközi szintéren, hogy párbeszédet kéne keresni Oroszországgal, ki kéne lépnünk a szakciós megoldásból, hiszen sajnos ez eddig több kárt okozott, mint eredményt, tehát bumeránk hatása van több tagállamra. 13 es bekezdés. A jelenlegi helyzet alapján is jó lenne egy kicsit részletesebben kidolgozni az észak-koreai helyzetre vonatkozó szöveget, ugye a fenyegetés tekintetében, végül pedig a 16 és 19-es bekezdésben stratégiai kommunikációra van szó, de hát valójában ez e, igazából az ellenpropagandára szoktunk utalni. Kérdésem az, hogy minden olyan alkalommal, amikor megállapítjuk, hogy az EU-nak cselekednie kell azért, hogy megerősítse a független médiákat, akkor valójában így maga a megfogalmazáson ellentmondást tartalmaz. Az igaz, hogy a mai világban az internetnek köszönhetően is könnyű beleesni a hamis hírek csapdájába, de ugyanakkor jobban oda kéne figyelni, és sokkal mérsékeltebb megközelítést kéne követnünk, hogy nehogy ugyanazokat a stratégiákat alkalmazzuk, amelyeket ugyanakkor más szereplők esetében kritizálunk. Végül gyorsan a hírszerzés és az ezzel kapcsolatos koordináció 23-as bekezdésben szól erről az előadó, ezzel természetesen egyetértek, de a hangsúly talán inkább arra kéne helyezni, hogy javítani kell az együttműködést az EU-n belül, hogy ez simában működjön, és a utóbbi idők terrortámadásai is azt erősítik meg, hogy további lépésekre van szükség ebben az irányban, és még inkább el kell várni azt, ami még mindig hiányzik itt, tehát hangsúlyozni kellene jobban az EU-n belüli koordinációt, mielőtt még az EU és a NATO koordinációról beszélünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kosztáldó képviselő. ECL császtanok. Volt ideje? Hát nem volt benne a csomagban, úgyhogy igazam volt. A kiváló jelentését most átolvastam, néhány megjegyzés, első bekezdés, angol anyanyelvűként a mentality szót nem kéne használni, mert ez pejoratív szó angolul, inkább valami mást, perceptual shift of political, of policies thinking, mert a mentality szó az itt kerülendő. Nem ért egyet? Anna Gomez is egyetért. Nyolcadik bekezdés. Értem, hogy mi a mondani valója, ismételtem mondjuk ezt, de mindig fölmerül az a kockázat, amit én úgy hívok, hogy cherry picking, tehát a legjobb felkészült személyek ugye eljönnek a Európába, és nagyon rossz fejlettségi szinten hagyják a saját országukat. Tehát a, amikor a legális bevándorlásról beszélünk, akkor ugye sajnos ez általában azt jelenti, hogy a legjobb embereket szeretnénk elhívni a hazájukból. Kostádó úrral egyetértek, tegnap is említettem ezt az EU-nál követek előtt. Elég bizarr, hogy a nukleáris leszerelési megalapodás követően ugye Teherán Irán volt egy misszió is, aztán technikai okokból ez nem következett be, gyakorlatilag diplomáciai jelenléte Észak-Koreában nincsen az EU-nak, pedig most a legnagyobb fenyegetést a világbéke előtt ez az ország jelenti, nem tudom, akár a balisztikus rakétákkal kapcsolatban, ugye Japán fölé lőttek ki egy ilyet. Szerintem egy kicsit jobban meg kéne vizsgálni ezt a kérdést aztán magyar kollégám is említette a közös kül- és biztonsági politikával kapcsolatos eredmények reklámozása. Például Szomáliában a kalózok elleni fellépés, az Atalante kezdeményezés, az Egyesült Királyság és azon belül is a londoni választókörzetem jelentős szerepet játszott ebben. A felszólásom lényege az lenne, hogy hogy kerül be az elefánt a porcelánboltba, hogyan tudjuk betartani a közös közös biztonságpolitikában az Egyesült Királyságot a Brexitit követően, hiszen fontos szerepe van hazámnak. Ezt egyáltalán nem említi. Tavaly Brock úr említette ezt, hogy hogyan fog részt venni az Egyesült Királyság a folyamatokban. Majd a második fázisba kerül sor ezekre a témákra, amire persze lehet, hogy soha nem fog sor kerülni. Minden esetre említeni kellene azt, hogy természetesen az Egyesült Királyságot szeretnénk továbbra is a közös kül- és biztonságpolitika részeseként látni, ahol ez lehetőség van erre. Például az Atlanta kezdeményezés során a Brexitet követően is. Most készítek egy dokumentumot, esetleg a Európai Unió nyugati területei szempontjából is fontos ez. Végig kell gondolni 18 hónappal a Brexit előtt hogyan tudunk erről egyáltalán dönteni vagy beszélni. Köszönöm Császtának, egy rövid megjegyzésem lenne. A július elején nyújtottuk be a jelentéstervezetet, de természetesen nem tudtuk lefedni azt, amit észak történt azóta Természetesen frissíteni kell módosítani indítványok segítségével a következő hetekben ezt a jelentést. ENF képviseletében a következő felszólaló Hazer úr. Elnök úr, a jelentést természetesen nem tudjuk elfogadni. Fölmerül a kérdés az, hogy a nemzeti perspektíváról le akarunk mondani. Azt kérdezném, hogy a nemzetközi együttműködés és a multilateralizmus az, ami a békét támogatta. Pontosan arra gondolok, hogy a Franciaország, Németország, Oroszország, hogyha nem álltak volna ellene az iraki háborúnak, milyen következményei lennének ennek, és akkor mit jelentene az, hogy le kell mondani a nemzeti perspektívásról? Az unió szuverén, az unió szuverén államokból áll, de maga az unió nem szuverén. A szerződéssel is ellentmondásos ez. Egy új szerződést találtunk ki. Harmadik megjegyzésem, uniós kapacitásokról beszél. Az uniós kapacitások az állami, tagállami kapacitások. Aztán koercitív erőről, hatalomról beszél. Hát itt is állami hatalomról van szó. Hetes pont, itt több oldalú a megközelítése, Szíria, Líbia, Gratulálok ehhez. Az új francia politika ezen a területen sokkal realistább, sokkal kompetensebb, és sokkal jobban követi a hagyományt, és remélem, hogy hozzá fog mindez járulni, hiszen eddig is hozzájárult a béke folyamathoz ebben a két országban. Kilencedik pont az orosz szankciók és az ukrán, ukrán helyzet. Az orosz szankcióknak a haszonélvezője az Egyesült Államok. Mi csökkentettük a kereskedelmet Oroszországgal, az Egyesült Államok növeli a kereskedelmi forgalmát. Úgyhogy kérem, legyen realista az orosz szankciók tekintetében, hiszen ezt senki nem akarja ezeket a szankciókat. Ukrajna nagyon jól tudja, hogy a Minszki megállapodás kiegyensúlyozott, és ma is pontosan a francia politikának köszönhetően, és ezt szeretném hangsúlyozni, Macron elnök úr kezdeményezéseit. Lehet, hogy ez nem szokásom, de hát itt is, a jelentésben is a egyensúlyt kell kialakítani. Nem csak az orosz oldalal kell foglalkozni, az ukrán oldal is felelőse annak, hogy nem hagyják végre a Minszki megállapodást. Afrikai partnerség igaza van, csak én azt szeretném, hogy a a preferenciális megállapodásokra kéne visszatérni, és nem pedig a kotonúféle szabadkereskedelmi megállapodásokra. 14. pont hangsúlyozza a bizottság szerepét. Természetesen el kell, hogy mondjam, hogy mi a kormányközi együttműködést támogatnánk inkább, és nem támogatnánk a bizottsági szerep megerősítést. Ez nem Európa ellenes, ez a hatékonyabb utat jelenti. 21. pont erről már beszéltem, 23. pont együttműködés NATO-val, saját erők hangsúlyozza. A lakosunk közül nagyon sokan támogatják az európai védelmet, és európai független védelemről beszélnek. Tehát meg kell, hogy legyen a kapacitásunk a függetlenségre, hiszen egyébként nem vagyunk a NATO-ban sem hiteles partnerek Véleményem szerint ezt kéne a függetlenség szempontjából hangsúlyozni, és hogy eszközökkel kell, hogy rendelkezzünk európai szinten. Ez azt jelenti, értsenek meg jó, hogy tagállami szintről beszélek, ahhoz, hogy a függetlenség megvalósuljon. Ez a költségvetés szintjén is kell, hogy működjön. Ez 2%-nál sokkal magasabb kell, hogy legyen. General de Gaulle idején 4%-os volt a katonai költségvetés, tehát ehhez közeli összegre van szükség a jelenlegi kontextusban is. Köszönöm. Merci, monsieur. Köszönöm. második felszólaló köre, miután minden frakciónak megvolt a lehetősége, hogy felszólaljon. Heten jelezték, hogy szeretnének felszólalni, nyolcan. From the EPP, Mr. Zat Mr. Binamon, Mr. Stettin Mr. Preda. From the S&D, Ms. Gomez and Mr. Freund. From ALDE, Mr. Pate And from the Greens, Mr. Buchner. Ennyi. Rendben. Szalafranka úr a következő. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni őknek, kiváló jelentést állított össze, és ellentétesen az a, ahogy néhány kolléga mondta, a biztonság megközelítése teljesen korrekt, ezt kérik ma a polgárok. Szeretném elmondani, hogy ma az Európai Unió közös közös biztonságpolitikája, a közös stratégia vonalát kell, hogy kövesse, amit ön is elismer a jelentésben. Tehát a külpolitikai kérdések, biztonság, védelem, kereskedelem, fejlesztés, kultúra, ezek mind olyan célok, amelyek egymással kéz a kézben kell, hogy működjenek, és ezek fel, kell, hogy felel, megfeleljenek az előttünk álló kihívásoknak. Az ilyen jellegű jelentésnél, elnök úr, megértem, hogy az első tervezetben nem tud minden téma bekerülni. A ö, júliustól bekövetkezett események természetesen nem szerepelhetnek a jelentésben, csak gyorsan átolvastam most a jelentést, de majd szeretnék néhány javaslattal élni. Most nem volt lehetőségem arra, hogy részletesen átolvastam a jelentést. Minden esetre úgy gondolom, hogy az ön tapasztalat alapján, hiszen korábban az Egyesült Államokkal kapcsolatos delegációnk vezetője volt, az új adminisztrációval kapcsolatos kihívásokat, az Atlanti Együttműködés, Atlanti Szövetség klímaváltozás témájában a protekcionizmus témáján és a kereskedelmi politika témáján meg kéne vizsgálni, hogy az új amerikai adminisztráció milyen kihívásokat jelent, hiszen politikai és kereskedelmi szempontban a legfontosabb partnerünk az Egyesült Államok. Ezt kellene esetleg részletesebben bemutatni. Más kollégák az észak-koreai atomfengetésre is utalnak. Hát az elnök úr említette, hogy még ezt nem lehetett előre látni, amikor készült a jelentéstervezet. Úgy gondolom, hogy erre a témára is ki kellene térni. Továbbá, elnök úr, hasonlóan fontos számunkra. Gyorsan átolvastam a jelentést, de Latin Amerikára semmilyen utalást nem láttam benne. Latin Amerika olyan országokat jelent, amelyek a a ENSZ tagjai egyharmadát képviselik, a világ GDP-nek nagy arányát képviselik, a következő Európai Unió latin-amerikai csúcs találkozó szempontjából is fontos, fontos társasi szerződés tárgyalunk több országgal, fontos a Mercosur, etenkitetben szerintem, hogy elnök is mondta, elemezni kellene ezt a területet is. Úgy gondolom, hogy a jelentés az az elvárásainknak megfelel. Préda úr, más kollégák is ezt elmondták. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Gomez asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani. Nagyon jó ez az alap a munkánkhoz. Ugyanakkor lenne néhány javaslatom Remélem, hogy ezeket majd módosító indítvány formájában is meg tudom fogalmazni. Úgy gondolom, nem mondhatjuk azt most már, hogy a Egyesült Államokkal kapcsolatunk business as usual, amióta Trump úr az elnök, azóta ez nem igaz. Ennek a hatásait fel kell mérnünk nem csak a kapcsolatunk tekintetében, hanem globális szinten is, illetve a tekintetben is, hogy milyen a mi szerepünk, amiről úgy gondoltuk, hogy ugye a nyugati erőket neveztük így, úgy gondoltuk, hogy egyformán gondolkozunk az Egyesült Államokkal. Szerintem ezt mindenképpen végig kell, hogy gondoljuk. Nem fogadhatunk el egy jelentést. Annélkül, hogy elfogadnánk és kimondanánk, hogy egy hatalmas rákfenéje van a nemzetközi politikának, ez pedig a Palesztínia. Aztán Líbiával kapcsolatban a, említeni kell a válságot, a válság megoldása a földközi tengeri területeken a fejlődés alapvető feltétele. Szerintem fontos említeni olyan célokat is, mint a migráció szabályozása, az emberkereskedelem elleni harc. E, mindezt nem tudjuk elérni egy olyan rendszerben, amikor a felelősségeket outsourcoljuk, és fizetünk azoknak a líbiai táboroknak a fenntartásáért, amelyek valójában kínzó táborok. Nem csaphatjuk be saját magunkat, és nem támogathatunk nagyon hibás politikákat, amelyeket a kormányaink követnek. Oroszország. Egyetértek azzal, amit leír a jelentéstervezetben. Említenünk kell ugyanakkor Grúziát is, hiszen ott is még a orosz jelenlét érvényes. Aztán a főbiztonsági fenyegetések Afrikával kapcsolatban, amiket említ, a terrorizmus felszámolása. Fontos említeni azt is, hogy sok kihívásnak kapcsolata van a demokratikus kormányzás hiányával, és ezért is van lehetősége a terroristáknak a rekrutálásra. Szerintem ebben a kontextusban a tisztességes kereskedelem nagyon fontos, sokszor ezt nem akarjuk figyelembe venni. Teljesen egyetértek azzal, ami elhangzott azzal kapcsolatban, hogy Észak-Korea témáját is be kell venni a jelentésbe a legutóbbi fejlemények alapján. Szeretném jelezni, hogy eh, mivel eh, a provokatíva fellépés, nem mondhatjuk azt, hogy mi ott vagyunk a eh, biztonságos oldalon nem támogathatjuk azt, amit a Egyesült Államok elnöke mondott, és nem fogadhatjuk el ezeket a következményeket továbbá. A védelme kapcsolatos bekezdés tekintetében fontos ebben a kontextusban, amit az Egyesült Államokról mondtam, az nem azt jelenti, hogy most egyszerűen csak a NATO-ra utaljunk, hanem hangsúlyozzuk azt, hogy szükséges arra, hogy legyen egy stratégiai bázis Európai Unióban is. Next. Köszönöm, Anna Gomos. Az ALDE nevében a kapszót. Köszönöm szépen. A saját véleményemet mondom el, de persze az árnyék jelentéstevőnk Hans van Bálen is kérte, hogy mondjam el a véleményét. Nos, ez a jelentés jól néz ki. Erős felütéssel indít a kilences bekezdés, amely Oroszországról szól. Jó, kiegyensúlyozott, hiszen ne felejtsük el, hogy Oroszország agresszor. Egyetértek annak gondmással abban is, hogy Grúziát is említsük meg ebben a kontextusban. Ugyanakkor a szelektív elköteleződés, szelektív engagement lehetőségét is biztosítani kell a jelentésben. Az EU és a NATO együttműködéséről mondottakat támogatjuk. A kapcsolat komplementer voltát fontos, hogy kihangsúlyozzuk de helyes volna, cél, célszerű volna, hogyha az Európai Védelmi Unió kérdését sem hagynánk említetlenül ebben a kontextusban és ebben a jelentéstervezetben. Végezetül pedig mindenki érti, hogy július elején sikerült eh, véglegesíteni a szöveget, de azóta sok minden történt, tehát Észak-Koreáról mindenképpen beszélni kell. Köszönöm. Köszönöm, Olasz. Buchner úr, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstervezetet. Nagyon meghökkentő, hogy valóban sikerült az egész világ problémáit négy, négy és fél oldalon összefoglalnia, és hogy ez lényegre törő és pontos, tehát határtalan elismerésemről biztosítom. A nyolcas pontban ugyanakkor egy kicsit részletesebben kifejtést igényelnék, hiszen az Európai Unió a líbiai állam maradványainak, a kormánynak, amely egy részt irányít, pénzt fizet azért, hogy a saját területén kívül található vizein kívül található menedőkült hajókat visszafordítsa, táborokba hajtsa az embereket, ahol kínozzák az embereket. Az EU pénzével Szahara északi területén falat most, éjfalat építenek. Trump nem itt tudta megépíteni a falát, mi meg megépítjük. Hát ezek a kérdések nagyon nehezen elfogadhatóak számomra, nem utolsó sorban, hiszen az én adóforintjaimat fordítják ezekre a projektekre. Ezt nem lehet legitimálni, de legalább tegyen róla említést a jelentéstervezet. Köszönöm, kedves Buchner kollega, Milan képviselő. Ennek a rövid leszek, mert Szalafranka úr már elmondta nagy mértékben azt, amit szerettem volna mondani. A jelentés nagyon helyes, korrekt, középpontba helyezi a terrorizmus kérdését. Sajnálatos módon továbbra is érvényes ez a téma. Ugye Barcelonában két héttel ezelőtt követték a legutóbbi terrortámadást. Az állampolgárok azt kérik, hogy az Unió tegye biztonságosabbá a napi életet, és számolja föl ezt a terrorista járványt ezért a terrorizmus elleni harcot hangsúlyoz a jelentés, ezért tudom támogatni továbbá a perspektíva, sőt, akár mondhatnám mentalitás változtatást is, váltást is kér a tagállamoktól a jelentés nagyobb európai ambíciót, és kér, ezzel teljes mértékben egyetértek. Továbbá a tagállamok leálisak kell, hogy legyenek a európai szinten hozott döntésekkel, mert ha van egy dolog, amikor konzenzust kimondják, a másik dolog, hogy mi történik a tagállami szinten. Röviden, nem megyek bele a részletekbe, nagyon sok részlete egyetértek, de hiányzik egy referencia. Ha már említjük Afrikát, említeni kell Ázsiát is, ez is egy közeli és fontos kontinens, valamint Latin Amerika is, ugye Spanyolország számára fontos. Bár ott még fönnáll a venezuelai betegség, ennek ellenére azért vannak jó hírek is, amelyek erről a kontinensről érkeznek. Köszönöm. Thank you. Köszönöm, Milánomon úr. A igen, Freund az SND nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarok a jelentés konkrét részeihez hozzászólni, bár nagyon hálás vagyok, hogy amióta az Európai Parlament tagjává váltam, és megfogalmaztam a kéréseimet, az nyitott kapukat döngettem ezzel, és sikerült itt megjeleníteni a szövegben jelesül, hogy egy saját európai védelmi politikára van szükség. Azért kértem szót most, mert hosszú régen újságíró vagyok, és tegnap egy pódiumbeszélgetésen elmondtam, hogy hosszú ideje az igazság felderítésén dolgoztam. Itt sem akarok erről lemondani, mint parlamenti képviselő. Schaffhauser kollégámat hallgattam, aki a szankciókról panaszkodott, amelyet Európa ad, ad, szabott ki Oroszországra, de hát tegyük meg, hogy ennek jó oka volt, Schaffhauser kollag elfelejti, hogy 2014-ben Oroszország elfoglalta a Krim félszigetet, és titkos, vagy már nem is olyan titkos háborút folytat kelet Ukrajnában, tehát jó okunk volt arra, hogy szankciókat vessünk rájuk. Amikor pedig azt mondja, hogy az USA profitált az európai szankciókból, akkor hogy mondjam azt, hogy ez egész egyszerűen nem igaz, kedves kollega. Hogyha csak megvizsgáljuk az USA kongresszus munkáját, akkor nyomon követjük a számokat. És 2014-ben 10 milliárd dollár exportot bonyolítottak le, és 24 milliárd dolláros importot bonyolítottak le. Tehát 10 milliárd export, 10-24 milliárd importtalhoz képest, és előtte pedig 5 és 14 milliárd volt a forgalom, azaz, illetve utána, tehát három évvel ezelőtthöz képest dupla olyan forgalmat bonyolított le a külkereskedelem az USA-ban Oroszországgal, mint a szankciók után. Tehát kérem a képviselőtársamat, hogy ragaszkodjék az igazsághoz, és ne olyan magyarázatokkal álljon elő, amelyeknek nincsen meg a valóság alapja. Köszönöm. Köszönöm, Eugen Freund. Well, no. Is that possible? Nem, ragaszkodunk a listához, így az elnök Stetina képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. A kilences és a tízes pontot szeretném kiemelni és néhány további észrevételt tennék Oroszországgal kapcsolatban. A kilences pont a Minszki megállapodást említi, és a SZEDE albizottságban szerzett tapasztalatomat szeretném megosztani önökkel, hiszen gyakran felmerült a kérdés, hogy van-e alternatívája a Minszki megállapodásnak? Van-e B-tervünk? Minnyáján tudjuk, hogy három éve zajlik a háború, több mint tízezer ember veszítette el életét emiatt a háború miatt, és nem tudja senki sem, hogy hogyan lehet megállítani a háborút. Én úgy hiszem, hogy a Minszki Agreement, a Minszki megállapodás nem lehet egyedüli megoldás. Úgy tűnik, hogy nem egyedüli megoldás a kelet-ukrán krízissel és az Ukrajnából szerzett tapasztalatok alapján azt mondhatom, hogy igenis létezhet katonai megoldás a problémának. Mire gondolok? A háborúnak véget kell vetni. És a háborút úgy fejezhetjük be, hogy lezárjuk a 400 kilométeres ukrán-orosz határt. Hogyha ebből ehm, az EU határa volna, illetve ezt legalább úgy védenénk, mint az EU határát, véget érne a háború. Máskülönben a Minszki megoldott állapodás csődöt mond. Persze, még fenyegethetjük az orosz föderációt, az orosz szövetségi államot a Minszki megállapodás betűjével, hivatkozhatunk erre, de voltak éppen a Minszki megállapodás egész egyszerűen elveszítette a jelentőségét. És én pedig úgy gondolom, hogy Poroshenko út, úr újton új kijelentései amelyet uh, Ukrajna megalapításának uh, um, jubileumán tett, megfontolandó. Katonai segítséget kért Poroshenko. Azt kérte, hogy segítsen valaki lezárni az orosz-ukrán határt. Amikor Poroshenko itt állt, itt járt az Európai Parlamentben, segítségünket kérte. És úgy gondolom, hogy ebben a jelentésben ki kellene emelni ezt a lehetőséget, meg kellene említeni a Minszki megállapodás alternatíváját, hiszen a Minszki megállapodás láthatólag nem működik. Thank you, Mr. Stetina, and the final... Köszönöm, Stetina úr. Végezetül pedig Preda képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Köszönöm. Azért kértem szót. Kért a telefon maintenant, il communique peut-être avec le peuple. Mert először is Azt szeretném mondani, hogy a frakcióm támogatja az ön által előadott víziót, szemben a Front Nationallal, aki éppen előttem küldte ide képviselőjét. Schaffhauser úr talán megerősíthet vagy sem. Megváltozott az ő beszéd modora eddig a kolléga a népe hivatkozva volt euroszkeptikus, a nép akaratra, a nép szavazására, főleg a francia népre hivatkozva. Most többes számban használja a nép szót, a nép, európai népekről beszél, mint hogyha valami közös lenne az európai népek között. Eddig ugye lerombolta volna Európát, most meg hirtelen közös nevezőt talál. Én ezt nagyon önellentmondásosnak találom, és nem tudom támogatni Schaffhauser úr külpolitikai, kép, külpolitikai elképzeléseit. Köszönöm, kollégák! Mivel Schaffhausen urat többször személy szerint megszólították, egy percben válaszolhat. Nem is kell több nekem. Megköszönöm Preda úrnak eh, bókjait. Ám legyen. Nem, mi nem vagyunk Európa ellenesek mi a nemzetek együttműködését hangsúlyozzuk. Csak te felejtsék el, hogy a Front National Európa ellenes nem. Ez téves. Marine Le Pen többször elmondta már az elnöki kampány során is, hogy az európai intézményeket nem szeretjük. Nem Európát nem szeretjük, mert az európai intézmények nem működnek. Másodszorban, amik majd meg fogják kapni tőlem a konkrét adatokat. Az USA és Európa, pontosabban Európa és Oroszország közötti kapcsolattartásról. Én már láttam ezeket az adatokat, és ha ezek után majd azt mondják, hogy ezek a számok hamisak, akkor majd meglátjuk, hogy hogyan léphetünk tovább. Köszönöm. Köszönöm, kollégák igyekeztem mindenkit eh, érdemben meghallgatni. Köszönöm a pozitív eh, megjegyzéseket, a tanácsadóimnak majd ezt elmondom. Nem mindannyian lengyelek, mint ahogy itt eh, egyesek állították, bár vannak köztük lengyelek. Köszönöm a kritikus megjegyzéseket is, ezeket majd magamnak továbbítom. És gondolom, hogy bőven lesznek módosítók, de örülök ezeknek előre is. Szeretném hangsúlyozni ugyanakkor, hogy a milyen kell, párhuzamosan a CSDP-ről is szól egy jelentés, amely nagyon sok biztonságpolitikai kérdésekről értekezik, ezért is nem mentem én itt biztonságpolitikai részletekbe, mert erről egy másik jelentés szól majd. Köszönöm szépen a lelkes részvételt, várom tehát a módosítókat, ezek benyújtási határideje szeptember 12-e 11 óra, október 19-én fogunk kerülni újra eszmét cserélni, november 6-án szavazunk, és hogyha minden igaz, akkor a plenáris szavazás a karácsonyi előtti plenárison lesz majd. 14-es napi rendi pont. 10 perccel előtte vagyunk a napi rendünknek, elkezdhetjük a témát. Itt vannak az érintettek. Beszámoló az AFED bizottság küldöttségének július 17-19-i marokkói látogatásáról. Mivel én nem voltam tagja ennek a delegációnak, Azonnal megadom a szót alelnök úrnak. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálom röviden összefoglalni, hogy milyen benyomásokat szereztünk a marokkói úton. Ez az első AFET küldettség volt Marokkóba. Noha sokszor találkoztunk már a marokkói kollégákkal az évek során. Köszönöm a kollégáknak, hogy vállalták az utat. Jól összeállított delegáció voltunk, és kiegyensúlyozott politikai képviselet volt az Emberi Jogi Albizottság és a Nőjogi, vagy hát Nemek között Egyenlőségi Bizottság részvételét is. Találkoztunk a miniszterelnökkel, a külügyminiszterrel, az emberi jogi miniszterrel, az igazságügyi miniszter helyettessel, a marokkói parlament elnökével, egyik házának, kamarájának elnökével, és meghívtuk őket, különösképpen a külügyminisztert, hogy az AFET bizottság őszi, egyik őszi ülésére látogasson majd el. Elviekben a külügyminiszter elfogadta a meghívást, a gyakorlati kérdéseket majd a szolgálatok elrendezik. Azt tapasztaltuk, hogy az IAS képviselette Marokkóban megváltozott, a vezető és a, a misszió vezető helyettes, és éppen ugye posztot váltottak pont, amikor mentünk. Ez egy kicsit szerencsétlenül jött ki. A leváltott ES vezető már nem volt a posztján, az új még nem volt kompetens. Ez némi zökkenőt jelentett. De azért sikerült lebonyolítani a programot. Amint tudják a kollégák, Marokkó Ban nagyon sok mindent végez az EU, és éppen ezért várhatóan ez így is volt, sok kérdést kaptunk, főleg kereskedelmi kérdésekben, a Nyugat-Szahara vonatkozásában, emberi jogi témákban mi kérdeztünk, Beszéltünk a független emberi jogi biztossal, aki Marokkóban működik, és az Európai Unió szempontjából fontos témákról, terrorizmus, migráció is beszéltünk. Tehát minden kísértő nehéz kérdéssel szembenéztünk, Összességében tehát a, az utazás szerintem sikeres volt. A kormány, a civil szervezetek képviselőivel egyaránt találkoztunk, kölcsönösen megegyeztünk abban, hogy folytatásra lesz a dolognak, a kérdésekre várjuk a válaszainkat, és ahogy mondtam, jelen külügyminiszter. Köszönöm a kollégáknak a jó kooperatív együttműködést, és hogy hát teljesítették ezt a meglehetősen feszített rendet. Casablanca-ban is jártunk, kereskedelmi kérdéseket vitattunk meg az Európai Kereskedelmi Kamarák részvétele mellett, szakmai képzési kérdésekről volt szó az Európai Marokkói Együttműködés keretén belül. Ez is hasznos volt. Köszönöm, alelnök úr! Igen, azóta formálisan is meghívtuk a marokkói külügyminisztert a novemberi ülésünkre várható, hogy eljön. Most a többi delegáció tagnak adok szót. Kezdjük talán el Sender asszonynal. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, hogy lehetővé tette, hogy a Magreb delegáció elnöke részese legyen ennek az új missziós, delegációs formulának, hogy jobban megerősítsük a parlament, Európai Parlament politikai jelenlétét. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit Visztincen úr mondott. Jól alakult a delegáció munkája legmagasabb szinten történtek találkozók. Szeretnék emlékeztetni néhány fontos témára, amelyek külön, különös érdeklődésre tartottak számot. Ugye fontos volt ez a látogatás, úgy gondolom, hogy ez két oldalúan gyümölcsözőnek tekinthető. Fontos volt, a joghatalom új struktúrájának a bemutatása. Ez egy új reform, ez egy nagy reform folyamat, amely most zajlik a parlamenten belül, és amelynek az eredménye egy jobb struktúra lehet. Továbbá foglalkoztunk kritikus pillanatban a menekültjogi kérdéssel, aggályos a helyzet, nagyon nagy a regionális különbség, ezt is végigtárgyaltuk az egyes miniszterekkel. Aztán most ez egy pozitív időszak volt, beszéltünk a marokkai megállapodásról is, a Nemzetközi Bírósági Döntés alapján is, és így láthattuk, hogy az európai delegáció ugyanott dolgozott, kollégákkal együtt, és ezért láttuk, hogy jó irányba haladnak a dolgok. Végül pedig annyit szeretnék mondani, hogy amikor majd jön a külügyminiszter, akkor meg kell kérdezni, hogy Marokkó milyen szerepet kíván játszani a líbiai válságban és annak a lehetséges megoldásában. Végül is lenne egy, most nem is azt mondom, hogy negatív megjegyzésem, de azok a projektek, amelyeket láttuk. Az Európai Uniós Együttműködés láthatósága. Ez egy fontos együttműködés, költségvetési támogatásra is szó van, nem volt egyetemen látható, és a kezdeményezettek nem is tudták elmondani, hogy hogyan lehetne láthatóvá tenni ezt. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönjük, a Sender asszony. Közben egy gyors bejelentés, mivel az EU marokkói és venezuelai nagykövetei még nem kapták meg a hivatalos akkreditációt, ezért a holnapi velük szervezett tárgyalás sem valósulhat meg. Tehát holnap kettővel kevesebb lesz a témánk. A moszkvai új nagykövetet kinevezték, vele már tudunk vele beszélni. Ki a következő? Préda úr volt még ott. Köszönöm, végtelenül köszönöm, elnök úr. És ugyancsak köszönöm a marokkóiaknak a fogadtatást, idén volt néhány rossz élményünk is, de ez a marokkói ö, szervezés, fogadás kiváló volt. Tudtunk mindenkivel beszélni, akivel akartunk. Mondom, elhangzott, hogy magas szintű volt a, a találkozók, ugye a miniszterelnök, külügyminiszter, stb. igazságügyminiszter, és többen és a miniszterelnök is másfél órát szánt ránk, ahhoz képest, hogy ez az első AFET delegáció volt Marokkóban. Jó, a frakciók meg egyes egyének sokszor jártak már Marokkóban, de az AFET bizottság első hivatalos látogatását nagyon szépen megszervezték a fogadók. Összességében, ha mondani kell valamit az ülésről, miután a a kollégiáimat is meghallgattam. Azt kell, hogy mondjam, hogy a migráció kérdése még nem kapott elég hangot itt ebben a mai beszámolóban. Kiváló tárgyalást folytattunk a Nemzetközi Migránsügyi Szervezet képviselőnek jelenlétében. Marokkó már nem nettó kibocsátója a migránsoknak, Marokkó destinációvá vált. Ezt figyelembe kell venni. Marokkóba több ember vándorol be, mint ahány kivándorol. Szemben Algériával, Tunéziával, bár ott is hasonló trend, hogy ezek az országok egyre inkább célországokká válnak a Szaharán túli migránsok itt ide mennek, itt akadnak el, úgyhogy ezek az országok is most érdékeltek a probléma megoldásában. Aztán nem hangzott el még most a politikai iszlamizmus kérdése, amit mi többször felvetettünk, hogy mit tegyünk a politikai iszlámmal, le kell szögezni, hogy Marokkóban a legnagyobb párt, ez egy iszlamista párt, és a marokkói ö, király is érdekelt ennek az iszlamizmusnak a fenntartásában, ebből a pozícióból konzultál a többi politikai párttal, és a kormány, amely ugye hét párt képviselőit tartalmazza, de is ö, iszlamista beütésű, nem lehet a nők jogairól csak úgy ö, beszélgetni velük. De összességében azt kell mondjam, hogy ennek ellenére van egy modernáltsága a politikának Marokkóban, nem kaotikus az ország, nem olyan, mint Líbia, nincsenek ö, ö, szabad fegyveres csapatok, tehát iszlamista jellege ellenére ez egy konszolidált ö, ország, egyensúly van, és az együttműködésben érdekeltek, ahogy mondják. miközben egy hagyományos ideológiának vannak elkötelezve. A terrorizmus témájában kiváló eszmecserét folytattunk a belügyminiszterrel, aki nagyon fontos dolgot mondott el az európai országok számára, azt ugyanis, hogy a szíriai iraki iszlamisták szépen lassan visszaszivárognak Európába, és állítólag legalább 1600 terrorista szivárgott vissza Európába, Marokkon keresztül. Ez egy becslés. Ugye itt sok gyerek van közöttük, akik ott születtek, terrorista szülők gyermekei. És ezért a deradikalizáció kérdését nagyon komolyan veszi a marokkói állam, és ezt nekünk is nagyon komolyan kell venni, hogy hogyan lehet ezeket a visszatér, illegálisan visszatérő terroristákat nyíltan vagy nem nyíltan, de, de radikalizálni. Köszönöm egyébként, amit a delegáció vezetője elmondott a nevünkben is. Köszönöm, Krisztán Péda. Pancári úr következik. No, grazie, Nem, köszönöm, elnök úr. Hát nem is tudok sok mindent hozzátenni ahhoz, ami már elhangzott. Hangsúlyozni szeretnék egy politikai jellegű elvet. Teljesen egyetelmű, hogy Marokkó az észak-afrikai képben egy ö, olyan ország, ami normálisnak tekinthető, nagyon nehéz helyzet alakult ki Líbiában, nehéz az átállás Tunéziában, aztán gondoljunk az algériai problémákra, amelyek nem is annyira látványosak, úgyhogy helyes értékelést kell adni a folyamatban lévő fejleményeknek, és ugyanakkor ez, is, ez ne lehessen alibi a marokkói politikai hatóságok számára a reformfolyamat, politikai reformfolyamat, igazságszolgáltatás reformja, vagy egy nagyon e, sérülékeny kérdés, bár az elfogadás már megtörtént, a regionalizáció, ezeknek a reformoknak tovább kell haladniuk, és nekünk ösztönöznünk kell ezt. Szerintem a regionalizációs reform, amit egyébként Préda kolléga közelről nyomon követett, az egyik alapvető elem ahhoz, hogy egy másik témával tudjunk foglalkozni, Nyugat-Szaharával, és ahhoz, hogy köztes megoldásokat találhassunk, amelyek garantálni tudjanak egy nyugodt és békés utat. Kétségtelen, hogy a marokkai társadalom forrong, ha ezt nem látnánk, akkor vakok lennénk. Észak-Marokkóban, főleg a tenger területén, aztán a déli területen is látjuk ezeket a fejleményeket. A célja ennek a látogatásnak az volt, hogy együttműködjünk, hogy támogassuk őket egy út kialakításában, a reformfolyamat végrehajtásában, egy olyan együttműködés keretében, amely megfelelő az elvárások alapján, a lakosság elvárásainak is megfelel. Marokkóban. Végül hangsúlyoznám, hogy azért tudnunk kell azt is, hogy a marokkói vezető réteg nagyon konzervatív politikai szempontból. Idézőjelben mondom, hogy szerencse az, hogy a ö, uralkodó, hatodik Mohamed valamilyen módon példakép a politikai osztály számára, és így jobban tudja kezelni a helyzetet, a marokkói társadalom problémáit. Pozitívnak tekintem a látogatást, ez volt az első affetes látogatás, de nagyon oda kell, hogy figyeljünk, nyitva kell, hogy tartsuk a szemünket. Fontos, hogy a reform folyamat tényleg tovább léphessen. Köszönöm, Pánceri úr. Lelonda a következő az Aldétől. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Természetesen egyetértek minden a, mindazzal, ami elhangzott. A misszió nagyon érdekes volt, nagyon jó volt a szervezése. Egyetértek azzal, amit Pereda úr mondott. Egy az iszlamizációval kapcsolatban szeretnék hozzászólni a témához. Értem, hogy Marokkó számára nehéz kezelni az iszlám helyzetet. Nőként 15 év óta többször ott voltam Marokkóban, és úgy látom, hogy jelentős az iszlamizáció. A nőjogi civil szervezetekkel sokszor találkoztunk ott helyben, találkoztam ott a nőkkel, akik elmondták, hogy rosszabbodik a nők helyzete, ezért és találkoztunk az emberi jogi miniszterrel, aki a PGD-hez tartozik, vagyis ahhoz a párthoz tartozik, amely a politikai iszlámot képviseli. Az emberjogi miniszter elmagyarázott nekünk egy sor dolgot, és amikor feltettük a kérdést a fiatalkorok házasságáról, akkor azt mondta, hogy persze reformokra van szükség, és nem ért ezzel egyet, de azért vannak kivételek és amikor bementünk a részletekbe, akkor azt láttunk, elmagyarázták, hogy a szegény emberek bizonyos területeken a lányokat férhez adják, mert így a hozomány az fontos a család számára. A helyzet súlyos, és nagyon oda kell figyelni. Úgy gondolom, hogy a marokkai kormány is tudja ezt. Nagyon fontos. Engem nagyon is meg sokkolt ez a helyzet, hogy ha, mennyire izlamizálódik az ország, sokkal több iszlám jelleget láttam most, mint néhány évvel ezelőtt, és ez csak a külsőségeket jelenti. Második megjegyzésem a terrorizmus. Ugye Barcelona terrortámadás bekövetkezett, közben ott is marokkói volt a végrehajtó, a migrációban nagyon fontos a szerepük, nagyon sok migráns fogadnak a szubszaharai afrikai területekről. Úgy gondolom, hogy nagyon oda kell figyelni erre a kérdésre is, ahogy elhangzott. A harcosok, akik eh, Szíriából visszatérnek Marokkóba jelenleg, úgy gondolom, hogy a kormány is tudja, hogy ez egy nehéz feladat minden esetre a nőjogi kérdésekre oda kell külön figyelni, mert úgy gondolom, hogy nagyon komoly a helyzet. Persze nem csak Marokkó esetére igaz ez. Köszönöm. Köszönöm. Kedves kollégák, még öten szeretnének felszólalni. Mr. Soli and Mr. Buchner. Valaki kimaradt esetleg? Ha nem, akkor azt kérem, hogy maximum három percben szólaljanak föl. szól le úr a következő? Köszönöm, elnök úr. Érdekes misszió volt ez. Nagyon szoros volt a program. Én is támogatom mindazt, ami elhangzott a kollégák részéről. Szeretnék hangsúlyozni egy pár egyéb témát. Fontos időszak volt, amikor Marokkóba látogattunk az ország számára, hiszen a Griffi válság akkor már folyamatban volt, és még mindig fönnáll. Egy olyan országot látogattunk meg, amely fontos szerepet játszik a Magreb területén. és a déli szomszédsági területünkön az ország számára nehéz feladatot jelent a politikai és intézményi reformok végrehajtása, amelyek konszolidálni tudják a helyzetet, és a demokratikus utat jelentik. Szeretném hangsúlyozni, hogy milyen benyomásom volt a több találkozót követően. Ugye több miniszterrel találkoztunk, Találkoztunk a miniszterelnökkel is. Fontos időszakban érkeztünk Marokkóba, a kapcsolatunk szempontjából, az EU-Marokkó kapcsolat szempontjából, az Európai um, Bírósági múlt decemberi ítélet uh, tehát követően ugye a nyugat-szaharai kereskedelmi megállapodások végrehajtására vonatkozott az ítélet, és több találkozón éreztem a csalódottságot, a kormány tagjai részéről a tekintetben, ahogy az Európai Unió a kapcsolatait kezeli Marokkóval. Például, amikor a miniszterelnököt megkérdeztem, hogy mit gondolnak az Európai Unióról, azt mondta, hogy az Európai Unió fontos baráti partner Marokkó számára, de többet várna az európai oldalról, hogy az Európai Unió el kéne, hogy ismerje azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a biztonsági és migrációs területeken tesz. Az igazságügyi miniszter is mondta, hogy a közvélemény is csalódott a tekintetben, ahogy Marokkót az Európai Unió kezeli. Marokkó tudja, hogy mennyire fontos ország az Európai Unió számára, akár csak mint egy belépő területen az őrséget ellátó ország is, ugyanakkor sajnálatosnak tartják, hogy az Európai Unió nem mutat fel érdeklődést irányukban. És ez kapcsolódik a bírósági döntéshez is. Biztos van jó megoldás arra, hogy hogyan lehet az ítéletet végrehajtani, de ehhez erőfeszítésekre van szükség mindkét oldal, mindkét fél részéről. A fontos, hogy a nyugat mm, emberek jogai tiszteletben kell tartani, illetve az ítéletben szereplő elveket, ezek között az öndeterminációs jogot is. Dolgoznunk kell azon, hogy hogyan tudjuk a kapcsolatot javítani ezzel a fontos par- partnerünkkel, Marokkóval. Ugye befejezem. Lehet, hogy nem így kell a jobb együttműködésen dolgozni, amikor Marokkó még nem akreditálta az új képviselőnket Marokkóban. Ez nem jó jel, és ez nem mutat a megfelelő irányba véleményem szerint. Köszönöm. Köszönöm, Szole úr. Dobravka Szuica. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Először is Szeretnék köszönetet mondani, hogy ellát az elnöki feladatot a delegáció során az alelnök úr, a Páncér úr, a DROA részéről és a FAM képviselője is fontos volt a marokkói kérdések tekintetében. A misszió célja a politikai párbeszéd megerősítése volt, és ahogy már elhangzott, több magas szintű találkozónk volt Szeretném hangsúlyozni a radikalizáció elleni harc témáját. Számomra ez egy nagyon fontos kérdés volt, továbbá a migráció is. A nőjogi kérdések is fontosak. Soha nem találkoztunk senkivel, aki magas pozícióban lévő nő lenne, csak az administratív dolgozók voltak nők. Női vezető nincs. Ez probléma. És a következtetésem a találkozók alapján, hogy a reformok elvárása az egy dolog, de, és a reformok bejelentése az egy dolog, de a reformok végrehajtása az egy másik dolog, és a e második ügy tekintetében még nem voltak sikeresek. Természetesen mindent megtesznek a reformok végrehajtása érdekében. Nyugat-szaharai kérdéssel is foglalkoztunk, illetve az Európai Bírósági ítélettel is. Ez problémás számukra, mert ők is próbálják a lehető legjobb utat megtalálni a végrehajtásra, de nem hiszem, hogy ez könnyű lesz. Nem hiszem, hogy könnyű lesz az Európai Bíróság ítélet végrehajtása. Úgyhogy várom a külügyminiszter látogatását itt az AFET szakbizottságban, és akkor majd tovább tudjuk folytatni ezt az eszmecserét. Még egyszer köszönet. Köszönöm, Dobravka. Párnyú képviselő. Elnök úr, gyorsan néhány szót szólnék csak. Először is szeretném elmondani, hogy találkoztunk a politikai hatóságokkal magas szinten, ez fontos. Az első látogatás az AFET részéről ilyen magas szintű találkozókat tudott szervezni. Második megjegyzésem, hogy néhány év óta foglalkozom a partnerségi találkozókon a marokkai barátó, barátainkkal. El kell, hogy mondjam, hogy az első alkalom volt most, hogy a marokkai hatóságok részéről egyhangúan hallom, hogy a csalódottságot fejezik ki. Azt mondják, hogy nem ismerik el őket megfelelő szinten, Európa nem ismeri el őket megfelelő szinten, nem csak mi rólunk beszélnek, nem csak az Európai Parlamentről, hanem az Európai Bizottságról, az Európai Tanácsról is. A három szakpolitikáról van szó. Migrációs politika, ahogy Preda úr is említette, Marokkó most már célországá vált, és Marokkónak most már fontos bevándorlói jelenséggel kell megküzdenie a szubszaharai területekről, és ez még nem zárult le. Úgy gondolom, hogy nekünk, európaiaknak kell vizsgálnunk ezt a helyzetet, nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy ilyen fontos ország destabilizálódjon, hogy Marokkó destabilizálódjon, ugye gazdasági, politikai szempontból is nagyon fontos szerepet játszik a Magrebben és általában Afrikában. Ezért elemeznünk kell ezt a partnerségi együttműködést a migráció szempontjából. Második megjegyzésem, még részletesebben elemeznünk kell a radikalizáció megelőzésére vonatkozó partner együttműködésünket. A vallás szerepe a társadalomban, beleértve az európai társadalomban az iszlám, szerepe. Jelenleg ez egy olyan téma, amivel mindenképpen foglalkozni kell azért, hogy el tudjuk kerülni ezt a politizált iszlamizációt, vagy pedig az európai társadalom iszlamizációját, ahogy látjuk itt a szélsőséges jelenségeket, és sajnos most nyáron is ugye Barcelonában újabb terrorcselekmény következett be. Nagyon fontos a terrorizmus elleni harc, a radikalizáció, tovább kell folytatnunk a partnerségünk megerősítését az Európai Unió és Marokkó között. Végül úgy gondolom, partnerségünket tovább kell fejleszteni, és gazdagítani kell az együttműködésünket gazdasági és szociális témákban is. Gazdasági növekedés nem elégséges Marokkóban, illetve az egyenjogú hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, a szociális védőháló, a területi egyenlőtlenségek csökkentése, ami most fönnáll az európai szomszédsági politikán keretében, választ kell még adjunk a marokkai elvárásokra. Köszönöm, Perinyó úr. És most két kollégakkal szót, akik a missziónak tagjai voltak. Először Nárt úr kap szót, aztán Buchner úr, Javier Nárt. Marokkó kétségkívül a legjobb észak-afrikai ország, de ez egy olyan ország, ahol nagyon súlyos problémák vannak. Amikor azt mondjuk, hogy meglátogatjuk a marokkói politikusokat, el kell, hogy ismerjük, hogy a marokkói politika lényeges részét a király tartja kézben az állami minisztériumokon keresztül. Ezek fontos, tehát a belkülügy, biztonság, védelem és vallás. És a marokkai király az nem csak a király, hanem a vallási vezető is, szinte teokratikus szerepe van. Harmadik megjegyzésem. A legnagyobb vagyon Marokkóban a Lauta diasztia kezében van. A helyzet nem csak reformokra vonatkozik. Itt esztétikai reformokról van szó, két súlyos problémával. A fiatalok a rendszeren kívülrekednek, a második probléma, hogy az iszlamizmus, amit mi mérsékeltnek hívunk sokan, de a igazság és spiritualitás, így hívják az iszlamizmust. Ez nem a rendszer része. Hogyha ehhez hozzáadjuk azt a valóságot, hogy a terroristák legnagyobb része vagy Marokkóban születtek, vagy marokkói származásúak, vagy voltak Marokkóban, ez egy nagyon súlyos helyzet. Továbbá a dzsihadisták, a marokkói dzsihadisták jelenléte Szíriában és Irákban jelentős számban a más országokhoz képest sokkal nagyobb arányban. Mindent ki kell mondanunk. Párhuzamosan léteznek ezek a valóságok. A legjobb észak-afrikai ország, fontos partnerünk, a regionális stabilitás szempontjából fontos a terrorizmus elleni harcban és a migráció témájában. De tehát ki kell mondanunk a pozitív jelenségeket is, de e, ne csak ne essünk bele az esztétikai reformok csapdájába, amikor a rendszernek a lényege skizofrén. A valós hatalom abszolút értékben meghatároz mindent, és ezért a gazdasági hatalomra is ez igaz. Gratulálok az Európai Parlament realizmusáért, Spanyolország, Franciaország, marokkai kapcsolataiért a nyugat-szaharai témák kezeléséért. Ugye metafizikai nyilatkozatokat teszünk. Én úgy gondolom, hogy ez Farahát borsol, semmi értelme ennek, hiszen a problémának a lényege lehet, hogy rosszabb Európa számára, mint Marokkó számára. Mondjuk ki a dolgokat, nevezzük nevén a gyereket, ne csak formális nyilatkozatokat tegyünk. Hangsúlyoznám még egyszer, hogy egy kapcsolatban nagyon fontos a realizmus. Európa számára, egész Európa számára, nem csak Spanyolország számára, rendkívül fontos országról van szó. Szerintem máshol is, más esetben is hasonlóan reálisan kéne gondolkoznunk, például az Oroszországgal fenntartott kapcsolatban is. Thank you, Mr. Köszönöm szépen. Nát úr, végezetül pedig Buchner úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Hát csodálkozom hogy az egész jelentések során az emberi jogi sérelmeket a nyugat-szaharai térségben nem említik. Marokkon belül is ö, említik a emberi jogok sérelmét, de a nyugat-szaharai térségben elképzelhetetlen erőszaknak vannak kitéve az emberek, sokan nem is élik túl ezt, Európaiként erre emlékeztetnünk kell. Emlékeztetni szeretnék arra is, hogy az Európai Bizottság teljesen világosan megmondta, hogy az Európai Bíróság ítéletét meg akarja kerülni, amennyire ezt lehetséges, hiszen jó üzleteket lehet kötni. Nos, úgy gondolom, hogy itt igenis a saját elveinkre kellene figyelnünk. Köszönöm. Rendben van, köszönöm szépen. Kollégák, az észrevételeiket. Úgy látom, hogy más nem kér szót, tehát a 15-ös napi rendi pontra térhetünk rá, és Alexander Rondoszt üdvözlöm körünkben. Kérem, hogy jöjjön előre ide a pódiumra, Rondosz kollégam. Yeah. course. Oh, good, of course. Oh. It's almost sundown and Smoking. so, <laughs> thank So, dear colleagues. Nos, képviselőtársaim, azt kell, hogy mondjam, hogy igazi megtiszteltetés számunkra, hogy Alexander Rondos itt van körünkben, üdvözöljük. Négy héttel ezelőtt a kenyai választói megfigyelő misszióban találkoztam velem. Ő az Afrika szarváért felelős külön megbizotja az EU-nak. Rondos úr most már majdnem hat éve szolgál a pozícióban, éppen ezért nagyon örülünk a mai eszmecserének, hiszen e problémás régióban átfogó, mindenre kiterjedő tapasztalatai vannak. Szomália, Szudán, Dél-Szudán, Etiópia, Uganda, Djibouti és Eritrea tartoznak, valamint Kenya tartoznak az önök ön területéhez. Úgy gondolom, hogy azért érdemes itt meghallgatnunk Rondos urat, mert a választások előtt egy rendezvényen sok kihívásról beszélt a régióban, a belső konfliktusokról, Szomália, Dél-Szudán és Szudán között. Ez komoly áldozatokat követelt és destabilizálja az egész régiót. Etiópia, Kenya és Uganda pedig eh, menekült befogadó országok. Aztán határvita eh, van Eritrea és, eh, és Djibouti, Eritrea és a Etiópia között, valamint Dél-Szudán és Szudán között, és persze a vahabi radikalizáció is lesekedik ránk egy sor további kihívás is megjelenik Afrika szarván. Éppen ezért Rondos úr úgy gondolom, hogy érdemes volna meghallgatnunk az önbeszámolóját, de hát lehet, hogy egy-két pozitív fejleményről is beszámol majd számunkra, és biztos vagyok benne, hogy mi Európai Unióként több figyelmet kell, hogy fordítsunk erre a térségre. Öné a szó parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm David, örömmel találkoztunk Nairobi-ban, önnel és kollégáival a választások előtt, és azért is örülök itt, azért is örülök, hogy itt vagyok, mert én az Európai Unió külön megbizotja vagyok, az egész Unió és ehhez a parlament is tartozik. Tehát természetesen mindig rendelkezésükre állok. Nos, az idő rövidsége okán igyekszem a lehető legtáviratibb stílusban beszámolni, és így sok kérdéseket, kérdést tehetnek fel, legalábbis remélem meg felteszik a kérdéseket, hiszen ezzel kiélesítik az én gondolkodásomat is. Néhány általános észrevételt szeretnék tenni a régióról, a térség, illetve az én mandátum a földrajzi kontúrjáról számolt be. Nos, az LKS-ben és a DEFCO-ban úgy látjuk, hogy érdemes három szempontot figyelembe venni. Vannak különböző országok, vannak az országok között kapcsolatok, és aztán létezik ez a régió, mely szélesebb körű stratégiai területben jelenik meg, és ezek mind kihatnak egymásra a kihívásokról szól, szólva. Ez egy roppant, borulékony, sérülékeny, instabil terület, egy másik sérülékeny, borulékony terület délén, amely terület vár az Európai Unió határterülete, az úgynevezett közel-kelet. Ezt éppen ezért figyelembe kell venni. Most túllépek a klasszikus diplomata beszéden, hogyha nem figyelünk erre a régióra, akkor bizony nagyon-nagyon súlyosan uh, kihat ez majd ránk, és nagyon veszedelmes lehet számunkra. Ez a régió, két, ebben a régióban több mint 200 millió ember lakik. A kormányzás, a társadalom nyitottsága jelenti az egyik legnagyobb kihívást, és itt nem csak a klasszikus demokratizáció és a tiszta választások kérdésére gondolok, hanem arra, hogy sikerül a régióban olyan intézményeket kidolgozni, amelyek az elvándorlás és a csalódottság szeizmikus hatását is képesek eh, felszívni, tompítani. Egyes országokban úgy tűnik, hogy jó irányban haladnak, más országokban megrekedtek, és olyan helyre látogatnak, mint mondjuk Dél-Szudán. Nos, hát nem keresgélem a szavakat, ez katasztrófa, amit ott látunk, mind emberi, mind intézményi, mind szélesebb körű politikai szempontból is. Jelenleg tehát rengeteg tényező játszik egymás kezére és befolyásolja egymást, ezért örülök, hogy beszámolhatok erről. Ráadásul a belső tényezőket újabb külső tényezők határozzák meg. Voltak éppen um, az öböl térségében zajló változások sugároznak át, vagy gyűrűznek be ebbe a térségben. Tehát Kérem, hogy ne felejtjék el azt, hogy egy folyamatos folyamat, ellenfolyamat, befolyás, ellenbefolyás dinamikának szinterét láthatjuk. Mely kérdések a fő kérdések? A gazdaság, hiszen a demográfiai robbanás tanúi vagyunk, és felmerül a kérdés, hogy a gazdasági növekedés vagy az újra elosztás, menedzsmentje működik-e majd, és el tudja érni, ki tudja majd szolgálni a lakosságot. Ez voltak éppen matematikai kérdés, hogyan lehet kollektív választ adni erre a kihívásra. Azok, akik úgy érzik, hogy nem haszonélvezői a rendszernek, elkerülhetetlenül két, dolog el, két döntés előtt állnak vagy mentálisan migrálnak, lojalitásuk változik meg, tehát elfordulnak az államtól, és az állam így nem lesz a végső öm, rend garantora, biztosítója, és ilyen módon az állampolgárok nem lesznek lojálisak vele, vagy pedig valójukban fizikailag vándorolnak el, mint hogy a közép-afrikai köztársaság vagy Dél-Szudán nem nagyon kellemes helyek lakni, az emberek bizony elmennek onnan. Nem akarok senkit se riogatni, de legyünk nagyon-nagyon realisták a e kérdésben nem lehet csak közhelyeket durrogtatni, vagy pedig ilyen potemkényszerű falukat építgetni. Örülök, hogy a DEFCO-ban dolgozó kollégák igazi kemény munkát végeznek, de a kérdés az, hogy megértjük-e a kihívás léptékét, súlyát. hogy Eritráról, Etiópiáról, Szodomáliáról, Szudáról, Dél-Szudáról, Djibutiról vagy Kenyáról és Ugandáról beszélünk bár az utolsó kettő, az első kettő van az igazi szarvon, Szomália és Etiópia tehát, azt kell, hogy mondjuk bármely országról is beszélünk, a politikai igazgatás nagyon kevéssé kielégítő és megnyugtató. Persze egy könnyen mutogatunk egyes rezsimekre, de mégiscsak fel kell tenni a kérdést, hogyan segíthetünk azon, hogy megváltozzon ez a helyzet, hiszen ez elemi érdekünk. Ezért említettem korábban, hogy a demokráciát a politikai in, meg kell, hogy előzze a pluralizmus tapasztalata és az a képesség, hogy a különbségeket, etnikai vagy vallási különbségeket kezelni tudják. Hogyha ez nem jön létre, egy egész súlyos problémával vállalunk szemben. Ez történt Szudán, Dél-Szudán, Szomália térségében esetenként halálos módon. És súlyos léptéken is. Ez persze egy sor biztonsági kérdést is felvet. Nos, a fő kérdés, amelyről röviden beszélni szeretnék, hogy érzékeltessem önökkel, hogy a futóhomok hova is fut a régióban, hol rakódnak le az új politikai dűnék, Nos, ez a kérdés az, hogy elmondom önöknek, hogy milyen politikai kihatással van Afrika szarvára mindaz, ami az öböl térségében történik. a geostratégiai módon. Ebben a régióban a Vörös tenger kereti oldalán egészen Egyiptomig terjedően ebben a térségben voltak éppen 30 40 kilométerre vagyunk Kémen-től, És gondoljunk akkor, hogy mi történik Jemenben. Történelmileg még az európaiak megérkezése előtt már sokkal fennálltak a politikai, kereskedelmi és kulturális kapcsolatok Afrika szarva és Jemen között. Mi érkeztünk legkésőbb, ezt meg kell értenünk és voltak éppen egy régi érdek jelenik meg, és ölt új formát itt Afrika szarvában az öböl térség irányából. Tárgyaló partnereink gyakran azt mondják, hogy új ö, kolonialisták érkeznek hozzánk, de nem tőletek, fehérbőrű sápadtarcúaktól, zunguktól, hanem az arab félszigetről. Mi, hogy jöhetett ez létre? Nem erős a kormányzási rendszer egyetlen országban sem. Mi, mi, mi van veszélyben? Nos, én a saját mandátumom perspektívájából szólva következőképpen látom a problémát. A mm, GCC és GCC Katari blokkádját nézve, azt mondhatjuk, hogy Jemen az elmúlt 5-6 évben egyre inkább a nyugati térségben, az öböl nyugati térségében biztonságot akar teremteni. A nyugati határterületen. Így magyarázzák ezt el. Nekem ezt értem, Nekünk Európában nincsen monopóliumunk a szomszédság politika tekintetében, nekik is jogokban áll, hogy befolyásoljuk a szomszédságukat, de hát ez a kérdés, hogy ez kizárólag egyoldalú ez a befolyás, vagy pedig létrejöhet-e egy olyan párbeszéd, amelyben Európa, az öböl és Afrika szarva részt vesz. Ha nem jön létre, a párbeszéd, a háromoldalú párbeszéd, akkor versengés kezdődik, és bizony nagyon komoly érdekek, eh, európai érdekek vannak Afrika szarban. Jelenleg a kérdés úgy is megfogalmazható, hogy ezek az országok úgy érzik-e, hogy eh, szövetségbe kell -e szerveződniük. Nem először történik ez, hiszen sokan jövünk olyan országokból, ahol arra kényszerítettek bennünket az elmúlt két eh, évtizedben, hogy más szövetségekbe lépjünk be. És ezen kelet-európai, kelet-afrikai, illetve az Afrika szárván lévő országok hasonló nyomásnak vannak kitéve. A kérdés az, hogy leteszik-e a garast egyik eh, fronton, vagy sem, illetve milyen belső költséggel jár ez hiszen ezek az országok vagy főleg muzulmán országok, vagy pedig vegyes muzulmán, nem muzulmán javarészt keresztény lakossággal rendelkeznek. Mély potenciális megosztottság eh, eh, lehetősége nyílik itt meg, eh, amely megosztottságot a politikai döntés elmélyítheti. Van egy másik öm, csábítás, ahogy ez egyik államfő azt mondta, hogy ha sok pénzt kínálnak nekünk, mi meg szegények vagyunk, akkor mit tegyünk? Mire felmerül a kérdés? Persze, de milyen olcsón adod ma? Legalábbis ezt a tárgy, ezt a kérdést tettem fel én persze diplomáciai nyelven. Hogyha az Európai Uniónak van egy külön megbizotja, akkor senki másnak nincsen az a mandátum, mint nekem, ezt látni kell, és ezt elismerőleg mondom az elmúlt években valóban privilégium, privilégiumként éltem meg, hogy az országok vezetői úgy élik, hogy az EU-hoz fordulhatnak és tanácsot kérhetnek, persze nagyon politikai értelmében. Senkitől nem kaphatnak tanácsot, senkihez sem fordulhatnak. Kérem, hogy erre emlékezzenek, hiszen ez egy hatalmas tőke, amelyen rendelkezünk, hogy ezt helyesen használjuk-e fel, vagy sem, ez személyes kérdés is, meg intézményi kérdés is, de mindenképpen e, hát én persze az önök iránymutatását követtem, és látni kell, hogy ez egy nagy politikai tőke, amelyet felhalmoztunk. A feszültségek azzal a kockázattal járnak, hogy a centrifugális tendenciát gyorsítják fel az országokban és a régiókban. Mi pedig inkább arra törünk, hogy valahogy a centripetális erőket erősítsük meg. felveszik velünk a kapcsolatot, beszéljünk velük, illetve európaiak is kérik, hogy beszéljek velük, de gyakran én azt mondom, mi nem biztos, hogy ezt kell tennünk, hiszen a régióban a feladat voltak éppen abban rejlik, hogy a régió országai maga, maguk igazgassák az ügyeiket jobban. Éppen ezért néhány specifikus kérdésre szeretnék rátérni. Lássuk ezeket. Szomália. Szomália, amely az önök által biztosított segítségnek köszönhetően egy hatalmas biztonsági ráfordításnak köszönhetően, egy csomó fejlesztési munkának köszönhetően Szomália úgy tűnik, hogy bevette a kanyart. Tehát Istenem, semmiképpen sem mondhatjuk ezt, hogy már biztonságos kikötőbe értem. Jelenleg Skillák és Karib kell hajózni a Szomália hajójának és most egy vitában is bizony le kell tenniük a garas, dönteniük kell. Nem érzik magukénak ezt a vitát, de ebben mégiscsak dönteniük kell. Ez pedig nagyon fontos, és éppen ezért fontos számunkra is, hogy Szomália, a szomáliai projekt ne mondjon csődöt. This is a... Szóval nagyon bizonytalan a helyzet. Politikai vihar ba került az ország, és mindent meg kell tennünk, hogy segítsük az országot, hogy kivergődjön ebből. Eritrea már döntött, Eritreának ö, van egy kikötője, amit mások építettek neki. Eritrea sokat halászott a zavarosban, nem mondta meg, hogy hova tartozik sokáig. Etiópia elég nagy ahhoz, hogy ezeket a kapcsolatait kezelni tudja, Szudán is körültekintően menedzseli a különböző golf térségbeli országgal való kapcsolatait. Ahogy elnök úr is említette, Djibouti döntött, de ö, intim módon kezeli ezt a helyzetet. Somaliland, Somália függetlenedő területe egyértelműen Szaúd-Arábiához csapódott és Jemenhez ennek a tükrében még nagyon nem mindegy, hogy ö, mit teszünk. Afrika keleti partja, a Vörös-tenger és a Golf térség iszonyú mértékig elmilitarizálódott. Vagyis a, a Vörös-tenger nyugati partját számos ö, ö, katonai válság jellemzi, jelenleg különösen a jemeni ö, helyzet. Lángokban áll az ország, kikötőről kikötőre zajlik ez a küzdelem, és gyakorlatilag minden kikötő már ö, hadi állás katonai támaszpontot környéken. És ez tény, hogy a térség teljesen elmilitarizálódott, miközben ezeknek az országoknak nagy beruházás igénye lenne, de ezeket a beruházók különleges feltételekhez kötik, többnyire ahhoz, hogy ott befolyást szerezzenek elsősorban katonai befolyás, de más jellegűt is. Az utóbbi 25 év során nagyon sok jó példája volt a prozelitizmusnak, sok évtizeden át zajlott ö, a vahabi szalabi, szalafizmus beszüremkedése a térségbe, és az EU képviselőjeként, mint aki nem muzulmán, és aki egyébként tudatában van a térség etnikai vallási sokféleségének, és annak, hogy itt eh, az együttélés feltételeit ki kell alakítania, eh, ki kell alakítani. Itt egy vallás eluralkodása hirtelen, és ez egy kizárólagos vallás, egyedülálló. Korrodálód dik az együttélés lehetősége. És a lojalitások most polarizálódnak. Nem kell, hogy megmagyarázzam, hogy ez hova vezet. Ez egy nagyon komoly veszély. Udvariasan beszélünk erről, sok eufemizmussal illetik, vagy erőszakos extremizmus, stb. Ez egy radikális iszlám, a lakosság nagy részét elkapta a kerék, és itt most ezek a valaha európai kolóniák most az iszlám kolóniájával kezdenek válni. Sok vezetővel beszélgettem erről a társadalom különböző szintjein, és, és, és ez egy nem feltétlenül negatív lelkesedés kell sokakban. Ugyanis most már csak nem arról van szó, hogy a pénz magától jön, a radikalizáció gazdaságilag önfenntartó. Nem ö, vert még olyan mélyek, milyen gyökeret, hogy most már ez saját kvalitásként jellemezze ezeket az országokat, de óriási erővel bír, és a pluralizmus intézményeinek kiépülését örökre meggátolhatja. Ezek az új körülmények ezekben az országokban azt jelenti, hogy a nőknek például semmilyen esélye még annyi sem lesz, mint volt a múltban. Ha ezt az eddig említett három összetevőt együtt nézzük, akkor a következőket gondolhatjuk. az önök nevében miről beszélhetek a térség vezetőivel? A Vörös-tengerről. A Vörös-tenger óriási kérdés. Ez a militarizált, de mégsem biztonságos átkelőhely, az, ahol 60%-a az európai kereskedelemnek lezajlik. Ekkora a kihívás. Tehát, és az afrikai tárgyalófeleim tudják, hogy ennek mekkora jelentősége van. Aztán ott van a Nílus folyó, a hatalmas folyam, amely kereskedelmet is lebonyolít. Egyiptom, Szudán, Etiópia és még délebbi országok folyamatosan vitáznak róla. A golf térségben uralkodó jelenlegi helyzet miatt a Níluson sokkal nagyobb a forgalom, mint valaha, és éppen ezért sokkal nagyobbak a feszültségek a Nilus kapcsán. A Nílus lentebbi szakaszán levő országok ugye folyamatosan vitatják, hogy miért csak ennyi víz jut el hozzájuk. És mi ugye itt a migráció, az Európába irányuló migrációról félünk, de Afrikában hatalmas, amilyenknél sokkal nagyobb méretű migrációk zajlanak, vannak teljesen lakhatatlan területek, jogosan, helyesen sok pénzt költünk eh, a helyzet enyhítésére, saját érdekből vagy humanitárius megfontolásból, de ha a demográfiai fejlődést nézzük, akkor ez mind kevésnek bizonyulhat. Nő a vízszint, átviteltelemben beszélve, és csak az a kérdés, hogy mikor szakad át a gát. Ezen országok gazdasági kapacitását sokszorosan meghaladja az a migráció, amely átmegy rajtuk és amely beléjük irányul. Itt Európában még a probléma méretét sem bírjuk felfogni. Aztán a korábbi határok kérdése. A a gyarmati idők során kialakított mesterséges határok elismertségét most sokan újra ö, kér, ö, megkérdőjelezik. Sok határvita van a térségben, és itt ugye Európai Unióként nem csak ö, értjük ezeket a problémákat, hanem részben mi okoztuk őket. Új stratégiára van szükség a részünkről. És ez is radikalizációhoz vezet nem akartam itt azt a benyomást kelteni, hogy, hogy itt az utolsó pillanatban vagyunk egy hatalmas katasztrófa előtt, és még mindig nem tudjuk, hogy mit kéne tenni. De azért azt azért elmondanám, hogy minket nem azért küldtek oda, hogy nézzük a folyamatokat. Jó lenne, hogyha az Európai Unió valamit tenne is a térségben, és nem csak szemlélni őket míg az közelebb nem jönnek ezek a problémák. Sajnos az Európai Unió országai között is sok egyet nem értés van a tekintetben, hogy ebben a térségben jelen kell lennünk. Márpedig én azokhoz tartozom, akik azt mondják, hogy nagyon jelen kell lennünk, mert ha ezek az országok felrabbannak, akkor a túlfőtt folyadék mindenhova kiáramlik a világban. Dél-Szudánban már ez megtörtént, és a szomszédországokban is megtörténhet hamarosan. Ugye jó lenne a regionális integrációt segíteni. Jó lenne, hogyha a régió maga rájönne, hogyha nem működnek a tagjai egymással együtt, akkor szétesik és egy olyan hullává válik, amit majd a dögevő madarak fognak megenni. Egyébként már sokan sejtik ott, de nekünk ezt segíteni kéne megakadályozni. Mi bőven rendelkezünk történelmi tapasztalattal ilyen helyzetekre vonatkozóan. És lehet, hogy itt a halottak párbeszédéről beszélünk, de jó lenne, hogyha a golf és a az Afrika szarva között valódi, produktívabb, konstruktívabb párbeszéd alakul, ki, nem csak egy új gyarmatosítás. És mivel ebben mi is érdekeltek vagyunk, jó lenne, hogy segítenénk a feleket abban, hogy ez így ö, legyen. Köszönöm, hogy végighallgattak. Elnök úr, visszaadom a szót. Köszönöm, Alex. Nagyon izgalmas volt, amit elmondtál, és egy olyan térség képe vázolódott föl előttünk, amely nagyon sok kihívással küzdik. Hatig van még időnk az veszmecserére. Első felszólalónknak, Michael Gálernek adok most szót. Köszönöm, hogy újra ellátogatott hozzánk. Mindig eh, izgalmas, érdekes gondolatébresztő dolgokat mond. A filozófikus szint és a gyakorlati szint egyaránt jelen van a beszédeiben, és hát persze a kihívások méretének, mennyiségének tükrében nyilván érthető is ez. Jó, hogy emlékeztet minket arra, hogy ez a térség mennyire fontos Európa szempontjából mert előfordulhat, hogy ahogy a közvetlen szomszédságunkat is csak megfigyelőként tekintettük, most ez a nem annyira közvetlen szomszédság is közelebb jön, ha csak megfigyelőként tekintünk rá. ön, amikor a militarizációról beszél, meg arról, hogy egyik kikötőt a másik után alakítják át eh, haditámaszponttá, kérdésem az, hogy ezek államok, akik ott kiépítik hadállásaikat, vagy helyi eh, fegyveres eh, csoportok, vagy globális hatalmak támaszpontjairól beszélünk, hol ki van jelen jó lenne ezt pontosabban látni, hogy a Port Sudánban ki van, aztán Massavában Eritrában ki van jelen, aztán Szomália kikötőiben ki van jelen, van. Elmondaná ezt nekünk, hogy ki hol van és ki hol kit akar kiszorítani? És mit követel? Kíván erre egyből válaszolni, vagy nem? Mi itt a gyakorlat? Akkor válaszolj, talán most egyből. Röviden. Igen, megőszültem már, azért is vagyok egy kicsit filozofikus. Az elméleti gazdaság tudományi ismeretek gyakorlati alkalmazása őszített meg. Massárában még nem egyértelmű, hogy kihez tartozik, az emirátusok gyomulott. Szudánban Dél-Eritrában, Assadban, az Assadi kikötőben is az emirátusok épít éppen katonai támaszpontot. Djibouti-ban mindenki ott van, az USA, Franciaország, de Kína a legnagyobb, legjelentősebb befektető, beruházó. Itt is felmerül a kérdés, hogy, hogy Kína mit is akar a világban. És Szaúd-Arábia is jelen van. Barbara Somalilandban, ez az emirátusoké, éppen arról tárgyalnak, hogy katonai támaszpontot is kiépítenek a kikötő mellett. Puntlandban a Porta Bosasso ugyancsak emiráti érdekeltség. Magadissú török kézben van. Egy török kikötő működik ott. Ha tovább délre megyünk, akkor Kismájóról is zajlanak ö, tárgyalások. A kereskedelem jött, de épp a feszült térségbeli helyzet miatt a kereskedelmi jelenlétet ezt minden ország részéről azonnal követte a biztonságpolitikai magyarul katonai jelenlét. Etiópiának 100 millió lakosa van, de gyakorlatilag tengerpartja ellenére tengerre nem rendelkező ország, hiszen Djibouti az egyetlen kiárat, és ez Djibouti ezt felértékeli, <coughs> óriási biztonságpolitikai kérdés ez Etiópia számára, hogy nincs kikötője. Páncer úr az SZSZD frakció nevében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a részletes prezentációt. Nagyon sok mindent lehetne elmondani ezzel kapcsolatban, de most csak három rövid kérdésre szorítkozom. Azzal kapcsolatban, amit mondott, egy olyan afrikai régióban, amely erősen instabil. Szeretném öntől tudni, hogy valóban külső vagy belső stabilitási kérdésekről van itt szó, figyelembe véve olyan elemeket, amelyek a terület közelmúltbeli történelmét jellemzi, amit ön is mondott, a politikai iszlám, a világban játszott szerepe a régiós országok gazdaságának, a külső hatalmak szerepe, amelyek hagyományosan feltörekvő erők, és a nemzetközi erők. Meg kell határozni, hogy milyen alapokon tárgyalunk. Persze kell, hogy legyen kapcsolatunk ezekkel az országokkal, de hogyha a stabilitási tényezők külsők, akkor lehet, hogy más részvevőket is oda kell hívni, hogy az Európai Unióval együtt tárgyaljuk meg, hogy milyen utat válasszunk. Második megjegyzésem. Ön beszélt, retorikus kérdést tett föl, úgy gondolom, mit kell tennünk Európai Unióként. De én azt kérdezném öntől, van-e valami nehézség a beavatkozás tekintetében, amiatt, mert nehéz egy projektet meghatároznunk, vagy pedig azért, mert diversifikált érdekek élnek, amelyek nem teszik lehetővé, hogy az Európai Unió közös víziót alakítson ki. Végül ön említette azt a katonai bázist, amelyet Kína nemrég állított föl. Kína egy probléma, egyre inkább meg vagyok róla győződve, hogy az európai kérdésekben, a migrációs kérdésben is azt ahhoz kell hívni ezt a nagy hatalmat, nagyon nagy instabilitási faktor, nem afrikai fejlesztési faktor, főleg Afrika bizonyos területei tekintetében, és nagy felelőssége van. Nagyon sok migráns jelenséget pontosan Kína afrikai beavatkozásának a jellemzői okozták. Yeah, it's not just us. Nem csak rólunk van szó, és örültek lennénk, hogyha azt hinnénk, hogy egyedül vagyunk, és hogy mi egyedül meg tudjuk oldani a kérdéseket. A kihívás nem csak az, hogy nagyon fontos problémák vannak a területen, a régióban. A nagy kívást azt jelenti, hogy a nemzetközi közösség széles értelemben véve mélységesen megosztott a transatlanti perspektívából nem teljesen egyértelmű, hogy mi is az irány. És hogyha erre a régióra gondolunk, akkor ott sem egyetemű, hogy mi a szándék, mi az Egyesült Államok szándéka. Ez nagyon fontos, Második megjegyzésem. Itt nem egy entitásról van szó, hanem széleskorú entitásról van szó. Harmadik megjegyzésem, Kínát említette. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy beszélnünk kell Kínával, Néhány vitában lehet, hogy kiderül, hogy nem azonos a véleményünk, ez így van, de üljünk le, beszéljünk róla. Úgyhogy széles körben kell gondolkoznunk. A saját személyes tapasztalatom alapján ugye vannak bizonyos megoldásaink, vannak bizonyos fajta viták, amiket szervezünk, én mindig arra gondolok, hogy hatékonyak kell, hogy legyünk politikailag, hatékonyak kell, hogy legyünk ezeken a tárgyalásokon. Egyetem mondjuk ki, hogy mit akarunk, mik az mi érdekeink, mert egyébként elveszünk eh, a mm, szakbizottságok és folyamatok, projektek dzsungelében. Mindegy, hogy hogy kezeljük ezt, de egyetértek önnel, ne felejtjük ezt el, a figyelmet nagyon korlátozott ideig lehet föntartani. És pontosan ezt szerettem volna hangsúlyozni ebben a régióban, pontosan azért, amit én itt bemutattam, az Európai Uniót egy konstansnak tekintik, és ezért hozzánk fordulnak, amikor ebben az időszakban ugye nagyon sok a bizonytalanság a tekintetben, mi történik körülöttük. Ez egy plusz kihívás és felelősség részünkről de ez azt jelenti, hogy lépnünk kell, nézzük meg, hogy tudjuk ezt megtenni, de teljesen igaza van, egyetértek önnel. Köszönöm, Császtanok. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy újra találkozunk, Alexander. Régen találkoztunk utoljára, akkor nevezték ki különleges megbízottnak a Afrika szarvára, és decemberben most már öt éves lesz az, hogy az utolsó jelentés, jelentés sem elkészült ebben a szakbizottságban Afrika szarvára, újra elolvastam a jelentést, és azt látom, hogy a legtöbb dolog, amit akkor gondoltam, amikor, amit akkor javasoltam, azok még mindig jelentős kihívást jelentenek. Éhség, klímaváltozás, a szalafizmus, amikor ott voltunk, azt hiszem Galler úrral, akkor is láttuk, hogy Nikola Grojski volt akkor Macedónia miniszterelnöke, 5000 kilométerre onnan. Mindkét miniszterelnök a panaszkodott a szalafista téma miatt, a radikalizáció miatt, a fiatalok, a fiatal szuniták radikalizációja miatt, szekuláris és keresztény szoptők szempontjából problémás környezetben. Ami viszont változott, ön foglalkozott a kérdéssel a Katárnak nevezett muszlim testvére, Szadarábiával, ez új dinamikát ad mindenképpen a terület geopolitikai érdekei szempontjából. Viszont nem említett egy témát, a Brexitet, és különösen érdekelne, hogy mit gondol mit fog történni az Atalanta kezdeményezése, hiszen a kül- és biztonsági politika egyik nagy sikeres kezdeményezése. A Szomália előző elnöke köszöntet mondott nekem, amikor találkoztunk a jelentésért, és hogy aggolját fejezte ki, hogy mi fog történni a Brexit után. És az egyik dokumentumomban éppen azt írom, hogy talán a főhatiszállásokat működőképesen módon fönn kéne tartani továbbra is a Brexit után is az Egyesült Királyságban. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e bármilyen véleménye, megjegyzése? Szomálilenddel kapcsolatban ön is említette a kérdést. Az egyik ok annak, hogy a szaudi vonalat követik, talán az, hogy úgy gondolják, hogy Szaudarábia, amely gyakran a függetlenségükkel ellen léptek föl, és úgy gondolják, hogy az Arab Ligában fontos a szerepe Szaudarábiának, ezért, hogyha Szaudarábiával barátiak, akkor ö, Szomália számára ez plusz előnyt jelenthet, támogatást jelenthet a függetlenség szempontjából. Ugyanakkor még mindig gyenge a stabilitás, és úgy gondolom, hogy nem tudom, hogy hogyan, de egyszer valahogy egységes országként újra látni fogjuk Szomáliát. De nagyon az utóbbi hónapokban megint jelentős az éjség, és nem tudom, hogy az EU hogy tudna ezekben a kérdésekben fellépni. A jelentésemben említettem Egádot a regionális integráció szempontjából, akkor azt javasoltam, hogy többet kell tenni az infrastruktúraépítés, gazdasági együttműködés területén. Történt bármi az elmúlt öt évben? Ezt szeretném tudni én személy szerint is. Különösen érdekel ez. Aztán a militarizáció, a terület tekintetében Djibouti. Csána belépett, Japán is felállított egy bázis néhány évvel ezelőtt a dél-kínai tengerek, ugye néhány kilométerre találják majd itt egymást a két bázis tekintetében. Alexander, Atalanta, az Atalanta eh, nagyon jól teljesít úgy gondolom, hogy itt a kérdés a kalózkodás, a tengerbiztonság az Ádenélbőben. Úgy gondolom, hogy nagyon oda kell figyelni erre a kérdésre. Itt Jemen és a Szomáliland és Szomália közti kereskedelemről ugye oda-vissza irányban van szó, ehhez kapcsolódik, illetve az illegális kereskedelem, főleg drogkereskedelem, távolabbi indiai óceáni keleti területekről érkező forgalomról van szó. Véleményem szerint a, ki kell bővíteni azt, a, hogy mi a tengeri biztonságot tekintjük. Az Atalanta egy jó platform, egy, nem műveleteket kell innen indítani, hanem a jelenséget kell biztosítani. A tengeri biztonság az területi kérdés is, erre kell koncentrálnunk. Hogy a tagállamok hogyan kezelik ezt a kérdést, az ne, erről nem tudok biztos véleményt mondani, de az biztos, hogy muszáj foglalkoznunk ezzel a kérdéssel. Hiba lenne, hogyha ezzel nem foglalkoznánk. Somaliland. A múltban folytatunk erről eszmecserélt véleményem szerint nem igazán tudok elképzelni egy olyan megoldást, hogy Szaudarábia támogatná a szétszakadást. Lehet, hogy tévedek. Az a benyomásom, hogy itt egyéb érdekek válnak fönn Somaliland szempontjából. Egárd aktív, folyik a vita arról, hogy mire koncentráljon ezekben a napokban és ez részben a legutóbbi fejlemények is ösztönzik, hiszen az intézmény a politikai együttműködés integrációt kell, hogy támogassa a régióban. Úgy gondolom, hogy itt föl fognak gyorsulni az események. Nagyon hatékonyak lesznek Szomália támogatásában, a föderális állam építésében. Ez kétségtelen. Djibouti, igaza van. Ez a érdek érvényesítés, ami Djibouti-ban találja a központját, hogy hogyan fogja ez alakítani a helyi viszonyokat, erre nem tudok nyilatkozni. Köszönöm. Nátor, az ALDE részéről a következő felszólaló. Szeretném elismerni, hogy rendkívül jelentős, rendkívül fontos jelentést készített, és rendkívüli volt ez a beszámoló. Ilyen rendkívül bonyolult kérdésben, mint Afrika szarva, tényleg gratulálok, rendkívül érdekes és fontos beszámoló volt ez. Egy sor konkrét kérdést szeretnék föltenni. Az elsők, első Mohamed Bin Salman, Saudi herceg, ami egy, milyen költséget jelent ez az ország szempontjából, fontos tartalékok szempontjából, a kőolaj árának a csökkentése, és ennek a lehetetlen kalannak a gazdasági, politikai és katonai költsége, illetve következménye egy bűn cselekmény tulajdonképpen ez. De nézzük meg a másik oldalról, mennyi ideig tud kitartani Szaudarábia, ebben a jemeni fellépésben, és mennyi idő kell ahhoz, hogy elveszítse a hatalmát. Teljes mértékben egyetértek a migrációs probléma kérdésének a bemutatásával. Ez egy prés, egy nyomás, amely egyre inkább vízzel telik meg, és egyszerűen a munkaerőpiacra bekerülő személyek felkerülnek a visszatérés, egyszerűen nem lehet megoldani a kérdést. De ahhoz, hogy támogatni tudjunk, ahhoz szükség van arra, hogy a támogatást fogadni tudják. Etiópiában nagyon sok az ellentmondás, jelentős az elnyomás, de ez egy olyan ország, amely bizonyos mértékben a gazdaság működik. De Dél-Szudán a polgárháborún túl is itt a kleptokrácia Salva vezetése érvényes, és a Noer etnia, etnikum vezetői tartják kezükben a hatalmat Eritrea esetében, is e, néhány személy tartja kézben a hatalmat. Bárhova megyünk, bármerre nézünk, nem látunk olyan struktúrát, amely képes lenne fogadni azt a támogatást, ami lehetővé tenni a lakosság számára, hogy legalább reménye legyen. És hogyha az országok rendkívül korruptak, akkor bármilyen együttműködés teljesen ö, haszontalan, csak filantróp cselekmény a határok kérdése. Afrika szarván talán ezek a legvalósabb afrikai határok, menelik, olasz, brit, etióp fölépését követően történelmi, történelmi határok alakultak ki, a Szudánban Kadaraftól a kenyai határtól, ez egy hat, hagyományos etióp fennföldi határ, a déli határ is, etiópiai régi határa, Szomália a leg, etnikailag leghomogénebb ország Afrikában, de a leginkább megosztott ország is. Nem hiszem, hogy itt határ problémáról van szó. A probléma az, amit ön említett, az erkölcsi emigráció, a államban való bizalom elvesztése, hiszen az állam nem adja azt, amit adnia kéne, és ennek a következménye, és már be is fejezem, a fundamentalista alternatíva. Amikor nincs jövő, nincs remény, akkor a túlvilág felé fordulnak az emberek. Ja. Um, well, uh, I think... Nos, azt hiszem, hogy egy olyan képet vázolt fel, ami alapján a munkám egy roppant egzotikus munkának tűnhetne, de hát legyünk optimisták először is. Azt hiszem, hogy van az egész ügynek egy másik oldala is amikor a fiatalokra gondolok, a fiatalokról beszélek, nem tudják elképzelni, milyen nyitottak, milyen dinamikusak. Ez az a szempont, amelyről nem feledkezhetünk, meg őket kell helyzetbe hozni. Az én generációmba tartozó politikusok egyre fölöslegesebbé válnak, vagy pedig háttérbe szorulnak. Tehát a mi feladatunk az, hogy ez új, ezen új generációval a legkreatív módon vegyük fel a kapcsolatot, hiszen érdeklődnek, elkötelezettek, és valóban változtatni akarnak. Ez szép kijelentésnek tűnhet, de kérdés az, hogy hogyan tudjuk ebből a szép kijelentésből valóságot varázsolni. Úgy gondolom, hogy a kis cégek támogatása, az intézmény fejlesztése, amelyek segíthetik ezeket a célokat nagyon fontos, de hát ez a nagy kihívás, amelyre választ kell adnunk. Minden másra is a fiatalok adják a megoldást, hiszen a fiatalok jövőjét zálogosítja el a korrupció játsza el a korrupciót. Tehát a fiatalok kezébe kell adni a lehetőséget, velük kell kapcsolatban maradnunk. Én egy-két ország, nem, én nem izgulok Szaudi-Arábia jövője iránt, de egy-két az én hatáskörömbe tartozó ország jövője iránt bizony aggódom. Az a kérdés, hogy hogyan lehet konkrétnak lennie. Nos, hát én azt gondolom, hogy Intelligens válaszokat kell találni az EU segítségével, mert az EU a jövő. Köszönöm. Carver, Epitedius és Gomez képviselők kapják meg a szót, utána lezárjuk a ülést. James Carver, a szomáliai szakértőnk. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen önnek is, Rondos úr. Nagyon érdekes volt hallgatni mindezt, amit mondott. És a régi a fontosságára mondottakkal abszolút egyetértek. Az AFED bizottságban tisztában vagyunk ezzel, de van munkánk a nemzetközi szinten is, de az intézmények között is azért, hogy felhívjuk a figyelmet a régió fontosságára, ne csak mi fél tucatnyian, tucatnyian legyünk tisztában azzal, hogy milyen fontos ez a kérdés, hanem szélesebb körben is. Egyetértek, tehát a stratégiai és földrajzi fontosságról mondottakkal. Afrika szarvának fogalmát kibővítettük, de valóban, hogyha látjuk, hogy hány embert űztek el hazájukba, vagy menekültek el ezen a térségben, akkor látjuk, milyen széles körül ez a térség. Beszélt a jemeni konfliktusról, valóban Jemen nagyon közel van, és amikor a szomáli földön jártam múlt évben, akkor azt tűnt fel nekem, hogy jemeni menekültábort kérdeztem, hogy van-e jemeni menekültábor. Mondták, nem. Azért, mert integrálódtak a szomáli földi társadalomba a jemeniek. Egész egyszerűen kitűnően asszimilálódtak, ez reményre ad okot. És mutatja azt is, hogy a szomáli földi lakosság milyen vendéglátó, milyen barát, baráti. megoldást kell találni Szomália kérdésére. Projektként tekintek Szomáliára, és nagyon sajnálatos, hogy az önnál, önmaguk által kinyilvánított függetlenség után 25 évnek kellett eltelni, hogy szomáli, szomáli föld függetlensége valósággá váljon. Az ottani tárgyaló partnereim hangoztatták ennek a fontosságát. Kérdezném a bizottságot, hogy milyen stratégiát dolgozunk ki e kérdés kezelésére. Aztán az egyik kollégám különböző kikötők jelentőségéről beszélt. És ne felejtsük el, hogy az egyik kikötő akár még a Space Shuttle kilövő állomásának helyszíneként is szóba jöhetett. Egy szóval látjuk ennek a térségnek a fontosságát, és azt is, hogy a szomáli föld helyzetét szabályozni kell. Meg kell akadályozni jogszerűtlenséget, és biztosítani kell, hogy a civil társadalom is szóhoz juthasson. Én úgy gondolom, hogy a szomáli föld eh, sikere, eh, sikerét csak a nemzetközi támogatással lehet biztosítani. Kapok még egy kis időt? Jó, hát röviden, röviden mondom akkor elnök úr az Európai Unió pénzügyi támogatása szomáli földi választásoknak egyben elismerésnek tekinthető? Hiszen a szomáli földi pártok közül egyetlen sem támogatja a Szomáliával való egyesülést. Márpedig a mi segítségünkkel hozzák létre novemberi választásokat, ez tehát azt jelenteni, hogy támogatjuk a függetlenséget? és egyetérte a ottani politikai elit működésével. Köszönöm, James. Egy csomó kérdést tettek fel Szomáli föld kapcsán. Nem tudok persze minden kérdésre választ adni, erre nincs időm, de röviden. Az EU támogatja a választá- bárhol a demokratikus választásokat. Szomáliában bármely területen is támogattuk a választási folyamatot, abban él vagyunk értekeltek, hogy az állampolgárok hallathassák a hangjukat. Ez nem azt jelenti, hogy mely területet ismerünk el, vagy nem, is munkánk erre korlátozódik Szomáliára. Ez az első észrevételem. Tehát, hogy pénzügyi támogatásunk elismerést is jelente, nem, egyáltalán nem. Másodszorban a választásokról. Hát nagyon jó volna, hogyha megtartanák a választást, semmit, hogy halogatnák. Ez az egyetlen válaszom. Mi történik itt? Jó Isten nevében kérdezem én. Itt voltak éppen megkérdőjelezik a szomáli föld ö, autonómia vagy államiság iránti ö, kérésének legitimitását. Hát mi ez az entitás? Milyen érdekek feszülnek itt egymásnak? Hogyan szenvedhetett késedelmet a választás? Ugye Szomáliával szemben hatalmas szembenállást mutat föld. Mindenkinél volt persze a régióban asszályos időszak. Erre egyedül nem elegendő hivatkozni. Így kontextusában kell látni tehát a kérdéseket. Ami pedig a bőrbejelentést illeti, ez egy roppant érzékeny kérdés. De persze látni kell, hogy a további Szomálián belüli államformációk is megállapodásra jutottak, tehát az a kérdés, hogy Mogadisúval sikerül-e majd megállapodásra jutni hogy Mogadisú rá tud-e majd, és a Mogadisúi parlament rá tud-e bódintani megállapodásra. Ne felejtse, hogy sok szomáli földi parlamenti képviselő van, aki egyben, illetve politikus van, aki egyben a Mogadisúi parlament tagja is, tehát szomáli képviselő. Köszönöm, Epitedeus úr. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm itt a körünkben, az AFED-ben, és persze gratulálni szeretnék az ön munkájához. Engedje meg, hogy az ön geostratégiai elemzéséhez is gratuláljék, és innen ered egy kérdésem. Az Unió, az Európai Unió hogyan járulhat hozzá a régió stabilitásához? Ön azt mondta, hogy mindenki elismeri, hogy az unió stabilizációt szolgálja. Ezzel egyetértek. De hogyan lehet ezt megjeleníteni? Milyen fajta gyakorlati lépéseket kell tenni az uniónak annak érdekében? hogy pozitív hatást gyakoroljon és pozitív irányba befolyásoljuk a helyzetet. Tudjuk, hogy vannak találkozók az állam képviselői között vannak feszültségek, és különböző külföldi szerepvállalások is megjelennek. Nekünk nincs hadseregünk a térségben, nem tudunk katonailag interveniálni, de ennek ellenére hozzájárulhatunk ahhoz, hogy békés helyzet jöjjön létre, illetve megerősítsük a régión belül a pozitív tendenciákat. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen az ön gratulációját is, és angolul válaszolok. Mit tehet az EU? Hát amit az EU már most tesz, azt teheti. Világosan kell látni, hogy komoly ráfordításokkal támogatjuk a térséget, ezt nem csak pénzben lehet mérni, hanem azáltal is, hogy a pénzügyi támogatásunk egyszerűen befolyást szerez számunkra, figyelnek arra, amit mondunk. Az EU segíti a gazdasági fellendülést, ehhez járulunk hozzá, másodszorban az EU abban is részt vesz, ahogy csendben segítse azokat az embereket, akik között vita van, hogy leüljenek egy asztalhoz és tárgyaljanak. Szomáliában, de határokon túlmutatóan is. Az EU nagyon sok támogatás, segítséget nyújt ahhoz, hogy létrejöjjön a békés párbeszéd. Harmadsorban próbáljuk a regionális együttműködés létrehozását is segíteni. Egy sor tevékenységet folytatunk. Tehát, hogyha a kérdése arra vonatkozott, hogy nem teszünk semmit, akkor a válaszom az, hogy nagyon sok mindent teszünk, nagyon látványos a segítségünk. Tehetünk-e még többet? Persze, mindig lehet többet tenni, de korábban feltették a kérdést, ugyan, ami ugyanerre vonatkozott. úgy hiszem, hogy eljött az ideje annak, hogy ne egyedüli szereplőként értelmezzük magunkat, hanem azt kell látni, hogyan lehet a többi szereplőt is bevonni azért, hogy az EU érdekeit más érdekekkel összekapcsolva megsokszorozzuk, és valóban stabilizáljuk a régiót, és ne a fő problémák exportőréneként tekintsünk rájuk. És fajta szövetségeket kell a térségen belül és a térségen kívül is létrehozni. Ez egy hosszú távú folyamat, de nagy hatással van rám hogyha megvizsgálom, hogy hol tartott a régió néhány éve, és hogy hol tart most. Jó irányba mutatnak a dolgok. Ezek azok a dolgok, amelyekről nem feledkezhetünk meg, amelyekre koncentrálnunk kell, és persze önök az Európai Parlament képviselő is támogathatják a munkánkat, azáltal például, hogy felteszik ezeket a kérdéseket, és persze bátorítanak is. Végezetül épp ezt akarom mondani. Lehet, hogy egy-két kollégám nem szívesen hallja ezt, de van egy olyan tendencia, hogy a politikai problémákat technokratákkal akarjuk megoldatni. Én egy olyan iskolából jövök, olyan iskolát képviselek, amely azt mondja, hogy éppen az olyan emberek, mint önök, a parlamenti képviselők kell, hogy segítsék az úgymond bennünket, a technokratákat. Ez egy politikai feladat, és a politikusokra van szükség, hogy segítsék a politikusokkal való tárgyalásokat. Minden szakértő a tisztelve mondom azért ezt. Ez az önök szerepe, ez egy nagyon fontos szerep. Köszönöm szépen végezetül Anna Gomes. Köszönöm. Én is megköszönöm ezt a nagyon érdekes és egyben drámai beszámolót, melyben a térségben e, tornyosuló kihívásokról és lehetőségekről beszélt. Remélem, hogy mindez, amit mondott, felébreszti a politikai vezetőinket hiszen nem igen láttak a jövőben, nem látták, hogy milyen um, migrációs és egyéb más nyomás nehezedik a térségből Európára. Éppen ezért fontos, hogy geostratégiai szempontból gondolkodjunk, és uh, így lássuk a térség országait. Dél-Szudán például nem jött volna létre, hogyha nem segítettünk volna egyéb iránt az amerikaiakat követve kritikátlan módon, és az olyan kulcsfontosságú országok, mint Etiópia és Egyiptomról sem szabad megfeledkeznünk. Kérdezem, hogyan látnak bennünket a térségben? Hiszen a konfliktusok megosztják a régiót, úgy, úgy tekintenek ránk, mint akinek álláspontja van, mondjuk Jemen kapcsán vagy a szaudi-jemeni konfliktusban, vagy pedig azt gondolják rólunk, hogy egyszerűen csak eladjuk a fegyvereinket a szaudi királyságnak. Így tekintenek ránk a régióban. Kérdezem öntől. Mi a mi imidzsünk, hogyan látnak bennünket? Teljesen egyetértek önnel, abban, hogy túlon túl a technokraták kezében szerep van az országokkal való kapcsolattartás ügye. Nem látjuk a megfelelő politikai befolyást. A technokraták döntenek a humanitárius segélyről, de nem látjuk a politikai hatást, már pedig Etiópiában igazi változást érhetnénk el, de úgy döntöttünk, hogy nem éppen nem a fiatalságot, fiatalságot próbáljuk helyzetbe hozni, azt a fiatalságot, amely a régió jövőjéről dönt majd. A fiatalok azok, akiket a Kali dzsungelben látunk. Ők bizony ott vannak, elmenekültek, elvándoroltak Etiópiából. Csak akkor persze csak Káléről beszéltem, nem beszéltem a régió többi országáról. Etiópiát és Egyiptomot hogyan látja? Nem bűvölt el már most is őket a szaudiak pénze, kérdezem én. És ebben a kontextusban hogyan látja az usa -t? hogy milyen irányba mutat az USA külpolitikája a Barack irányba, vagy pedig új irányt vesznek-e fel? Ez volt az utolsó kérdés. Önél szó. Köszönöm, Anna. Örömmel látlak ismét. Néhány dolgot mondanék. Egyrészt az EU imidzse a térségben. Van imidzsünk, valahogyan tekintenek ránk. Egyébként ez egy hízelgő uh, image, elég objektíven mondhatom ezt, hogy hízelgő az image, uh, de ez ugyanakkor felveti azt a kritikát, amelyet Dennis Héli mondott a brit parlamentben jelesül, ha túlontúl jámborok vagyunk, akkor döglött bárányá válunk. Egy szóval az általunk gondolt és mondott üzeneteknek következményekkel kell, hogy járjanak. Nem tudom, milyen választ adhatok erre, de a kérdés nagyon jó, és erről nem szabad megfeledkeznünk. Az én feladatom abban áll, hogy emlékeztessem az embereket arra, hogy az EU-ra nem tekinthetnek csak ATM-ként, ahonnan kiszivattyúzzuk a pénzt, hanem valamit tenni kell. Tehát erre kell emlékeztetni a döntéshozókat a térségben, ne tekintsenek fejűsborjúként ránk, hanem figyeljenek arra, milyen üzenetünk van, amit mondani szeretnénk. És nem én közhelyeket puffogtatok, hogy légy jó a lakosságoddal, hanem valóban se, se, próbáljátok megoldani a belső politikai konfliktusokat, és ebben fogadjátok el a segítségünket, hogyha kérjük, hogyha kínáljuk. Egy szóval gyakorlati ajánlatokat, felvetésekkel is élünk nem csak hízelgünk. Ami pedig a következő kérdést is illeti, nem tudom, milyen irányt vesznek a fejlemények. De hát voltak éppen arra gondolnak, hogy a két ország, a kérdésben említett két ország ugyanazokat az érdekeket követi, érdekekkel rendelkezik, hasonló a veszélyeztettségük, a félelmük hasonló struktúrákkal rendelkeznek, de bár fizikailag még nem estek egymás torkának, de fennáll a veszélye annak, hogy a nem kívánt következteté, következmények törvénye érvényesül Etiópia és Egyiptom között. Persze, fontos volna a párbeszéd és nagyon nehéz ugyanakkor a párbeszédben a közös alapot megtalálni. Éppen ezért az első lépés az kell, hogy legyen, hogy mindkét ország abban segítsen maga magának, hogy ne szorítsák magukat ennene retorikájukkal a sarokban. Hiszen láttuk a világban, milyen nehéz kievickélni egy sarokból, hova beszorítottak magunkat. Azt hiszem, hogy igenis van közös érdek a két ország között, kreatív megközelítéssel át lehet lépni a problémákon, és ehhez hozzájárulhatunk. Végezetül pedig az USA, hát mit mondhatok? Hát mit tudom én? Nem tudom, de, de azért legyünk óvatosak. Ne ö, gondolkodjunk karikatúra, ö, karikatúra kategóriákban, az USA egy állam, egy hatalmas állam, és államként működik. Tehát lehet, hogy a szalak címek gúnyolódnak, de itt mégiscsak egy állam, egy állam apparátusa komoly felkészült szakpolitikát folytat. Így kell tekintenünk az USA külpolitikájára, máskülönben pedig hát a képernyőn látható furcsaságok bűvkörébe fogunk esni, ez pedig téves, félrevezet bennünket. Tehát igenis van egy politikai szint, és van egy munka, szakpolitikai szint, amelyen zajlik a munka, és amely igenis a rétérség javára válhat. Dear colleagues, I think you all agreed these were 75 remarks. Nos, 75 roppant izgalmas percet töltöttünk együtt, tehát Alexnek köszönöm a szakbizottság nevében, hogy eljött, hogy állta a sarat, elmondott mindent, amit tudott, és azt hiszem, hogy a régióról nem feledkezhetünk meg, radarképernyőnkön és a 2018-as munkaprogramunkon is kell, hogy tartsuk. Az AFET egyébként decemberben utazik Afrikába, Etiópiába, Többek között tehát itt is találkozunk majd. És Charles Tannock emlékeztetett arra, hogy a világ ezen részéről a legutóbbi jelentés már több éve készült el. Itt is van mit tennünk. Köszönöm, hogy eljöttek. Sok sikert kívánok a munkájához a világe fontos részén. Lezárjuk az ülésünket, és holnap reggel pedig kilenckor folytatjuk az AFET ülését. Markus Édererrel, aki az EU Oroszországba küldött új nagykövete lesz, vele cserélünk eszmét. Szép estét kívánok!